Thank you. Very fair beginning. Köszönöm szépen. Remek kezdés volt. Köszönjük szépen, biztos jelölt asszony, ezt a bevezetőt. Most pedig a frakciók szónokai következnek. Először a néppárt képviseletében, tehát a néppárt képviseletében János nak adom meg a szót. Tisztelt biztos jelölt asszony, itt vagyok. Sokkal több beruházásra van szükség Európában. Tavaly 15%-kal kevesebb volt ugyanakkor a beruházás, mint egy évvel korábban. Elég divatos mantra az, hogy be kell fektetni a gazdasági növekedésbe és a munkahelyteremtésbe, hogyha nincs meg a finanszírozás, akkor mindez értelmetlen. Tehát jó lenne, hogyha amit mondunk, és a realitás között lenne valami kapcsolat, ez különösen fontos a KKV-knak. Nos, igazi nehézségekkel néznek szembe a kisvállalkozások, nem jutnak finanszírozáshoz. Lengyelországban önnek, önnek nagyon sikeres karrierje volt eddig. Mik ez alapján, a karrier alapján, a tapasztalatai alapján, mik Európa legjobb lehetősége, legjobb eszközei arra, hogy ezt a hiányt pótolják? Még egy dolog. Az üzleti világgal kapcsolatban, hát ugye mi mint költségvetési szempontból ön mely eszközöket kedveli leginkább? A hiteleket, kölcsönöket? Mit szeretne ön? Kérem válaszoljon, köszönöm szépen. Először is hadd mondjam el azt, hogy 7 éves tapasztalatom alapján arra a következtetésre jutottam, hogy nem pénzhiányról van szó. A gond ott van, hogy nem megfelelően költjük el a pénzt. Nem úgy használjuk ezt fel, hogy ez a pénz a lehető legnagyobb hozadott értéket termelje, hozza létre. Ami a KKV-kat illeti, mert azt hiszem erre kérdezett rá, számos eszköze van az Európai Bizottságnak, illetve a tagállamoknak. Az én tárcámban megtalálható a COSME program, erre már utaltam bevezetőmben, és tagállami szinten pedig a regionális politikában. És vannak eszközök. Nyilván hagyatkozom arra is, amit az elmúlt hét évben megéltem, de itt azt hiszem elmondhatom, hogyha ha megfelelően költik el a regionális alapokat, akkor nagyon hatékony tud lenni a pénz, és itt többszörös értéket generálhatnak ezek az alapok. Hazámban, a régiónban ezt láttuk. Milyen típusú KKV támogatást kedvelek leginkább? Nos, ezzel kapcsolatban a következőket tudom elmondani. Természetesen a legjobb eszközök azok az eszközök, amelynek aztán olyan amelyeknek aztán olyan hatása van, hogy generálnak is valamennyi bevételt, tehát nem, nem hitelekre gondolok, hanem olyan eszközökre gondolok, amelyek alapján a kedvezményezetnek is kell valamit viszonszolgáltatás nyugtél. Elnök. Amikor 10 perccel túllépje a hozzászólási időt, akkor mindig félbe szak, fogom szagítani. Egy mondatot még hozzá tehet, de kérem szépen, tartsa be a hozzászólási időt. Jó, még egy mondat lesz. Néha egy kis mennyiségű pénz, főleg kezdő cégeknél is nagyon fontos lehet. És aztán két-három év múlva egy ilyen kis vállalkozás már másoknak is munkát adhat. Köszönöm szépen. Kathleen Van Bremt asszony következik a szocialista frakció nevében. Thank you very much. Uh, we welcome your, uh, Köszönöm szépen, itt vagyok. Üdvözlöm a bevezetőjét, asszonyom. De azért azt el kell, hogy mondjam, hogy mi, mint uh, szocialista frakció úgy gondoljuk, hogy nem kell ennél még liberálisabb Európa, inkább arra van szükség, hogy Európa többet fektessen be. És Jean-Claude Juncker egyébként ezt ígérte meg. 300 milliárd euróról volt itt szó, 300 milliárd eurós befektetésről, és ez nagyon fontos a mi frakciónk számára. Ön beszélt az iparosításról, üdvözöljük ezeket a gondolatokat, szerintem ez nagyon fontos. Én átfogalmaznám egy picit, amit ön mondott, és azt mondanám, hogy szükség van az iparosításra, de ez lehetetlen lesz, akkor, hogyha nem fenntartható. Szerintem ez a két dolog összefügg. Két kérdésem van. Az első, ha az újraiparosításra gondolunk, és ezt fenntartható módon akarjuk elvégezni, akkor ön szerint mely ágazatok azok, amelyek itt fontosak és szerepet játszanak? A második dolog a 300 milliárd, elnök úr, én csak befejezem a mondatomat. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Kedves kollégák, muszáj betartanunk az időt, mert négyen, öten, ha túllépnek, akkor már elveszik egy kérdés lehetőség. Nagyon sajnálom, biztos jelölt asszonynak kettő perce van. Kérem. Hát erre kérhet engem, elnök úr, hogy tartsam be a két percet. Még egyszer hadd ismételjem el azt a mondatomat, amit az előbb mondtam. Határozottan gondolom, hogy minden tőlünk telhetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy felhasználjuk azokat az erőforrásokat, amik a rendelkezésünkre állnak. Nyilvánvaló Juncker úr nyilatkozata erről a speciális befektetési csomagról fontos, Katajnen úr már dolgozik rajta, tehát az új bizottság első pár hónapjaiban ez lent lesz az asztalon, ez elkészül. Én hiszek a fenntartható fejlődésben, amely figyelembe veszi a szociális, a környezetvédelmi és az innovációs innovációs aspektusait is a befektetési politikának. Az ülés elején felsoroltam ezeket az ágazatokat, amire a kolléganő rákérdezett, de ahogy elmondtam, itt nem arról van szó, hogy bizonyos ágazatokat különleges bánásmódban részesítünk. Nem, nem erről van szó. Minden ágazatot tisztességes bánásmód illet Megemlítettem az építőipart, a gépjárműveket, a vegyipart, és így tovább, de ezek az ágazatok mind-mind összekapcsolódnak, és természetesen más ágazatokhoz is kapcsolódnak, a szolgáltatóiparhoz, és így tovább. Egy valami, amit még említettem, az az volt, hogy mindenképpen szeretnénk arról gondoskodni, hogy egyetlen egy ágazat sem maradjon ki a sorból. Mert szerintem mindent figyelembe kell venni. Tehát az acélipartól a kreatív ágazatig, az idegenforgalomig eh, mindenre szükségünk van. Az idegenforgalmat adtam, mint a másik véglet, de tulajdonképpen az idegenforgalom a gazdaság harmadik ágazata Európában de tulajdonképpen minden ágazatban be lehet bizonyos lépéseket időzíteni, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy figyelembe vegyük a környezetvédelmi és innovációs aspektusokat. Az LCR képviseletében Duda úr következik. Biztos jelölt azt említette hogy a helyi érdekek fontosak, néha a korrupció felüti a fejét. Hát ez nagyon érdekes ez a megjegyzése, mert szerintem a korrupciót könnyű azonosítani, nyilvánvaló általában, hogyha korrupció áll fenn. Persze jogi szempontból nem minden ilyen nyilvánvaló, néha a különleges bánásmód teszi tönkre a közbeszerzési eljárási rendszert. Úgyhogy az én kérdésem az az, hogy az Európai Bizottság hajlandó, hogy beszálljon a nehezebb ügyekbe is, és ha igen, akkor hogyan? A második kérdésem, ön említette, hogy szeretné a belső piacot erősíteni. A prioritásai között szerepelnek olyan lépések, amelyek a lehető a lehető legnagyobb versenyképességet teremtenék meg, és a lehető legnagyobb mozgásteret biztosítanák önnek. De ezt a fenntartható fejlődés elméletéből hogyan tudná megközelíteni? Biztos jelölt asszony válasza. Nem, ami a közbeszerzést illeti, ez egy olyan téma, amelyet én is ismerek a tapasztalatomból fakadóan. És több ezer projektért voltam én felelős a munkámban, több milliárd eurós összegben. Nagyon fontos volt a közbeszerzés tehát számunkra. Most egy intézkedés csomagról van szó, amely a közbeszerzést életi, ugye ez életbe lépett, és az volt ennek a célja, hogy a közbeszerzési piacot a tagállamok között megnyissuk. Miért? Azért, mert az európai GDP-nek 20%-át teszi ki a közbeszerzés, és ennek csak 2%-a jelenti az egyes tagállamok közötti értékesítést. Tehát ez volt az első célunk, hogy megnyissuk ezt a piacot, a másik cél pedig az egyszerűsítés volt, a közbeszerzési rendszer használata egyszerűbb legyen. A harmadik dolog a szabálytalanságok témája. Én nem feltétlen korrupciónak nevezném ezt, ezek szabálytalanságok, és a csomag ezekkel is foglalkozik. Most ugye az a feladat, hogy a gyakorlati megvalósítást kísérjük figyelemmel. Előfordulhat a gyakorlatban, hogy valami, amit elméleti szinten az EU szintjén kigondoltak, hogy jól működik majd a gyakorlatban, közben a gyakorlatban mégiscsak hiányosságokkal rendelkezik, a tagállamok esetleg hiányosan hagyják végre. De egy valamit hangsúlyozni szeretnék, hogyha a közigazgatási dolgozók jól képzettek, ha a rendszert jól kigondolták, ha a pénzáramlás jól működik, és hogyha hirtelen a jelzők vagy ha a jelzők jókor jeleznek, a korrupciós probléma merülhet fel, akkor minden tökéletesen működni fog. Én ezt nagyon jól láttam. A kulcs a jól képzett adminisztrátorok. Elnézést mondja az elnök úr, de a következő hozzászóló Ditak Haráncová. Uh, dear Madam uh, Commission, Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt! A Small Business Act-ben az Európai Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy a think small first elvet um, hat, um, mm, kövessék. Így tehát a lényeg, hogy a, tő, a jövőbeni jogszabályjavaslatokat meg kell vizsgálni abból a, a szempontból, hogy milyen hatással vannak ezek a KKV-kre. A liberálisoknak ez rendkívül fontos. Itt egy bizonyos előrelépési mozgástér van. Szeretném itt említeni a az, hogy nagyon fontosnak tartom a konzult, konzultánsi szerepet ezen a területen, hogy megvizsgálják, hogy milyen hatása van a jogszabályoknak a KKV-kre. Ön ezt, erről mit gondol, és hogyan kívánja biztosítani azt, hogy a KKV teszteket megfelelően hajtják végre minden új javaslatra, amelyet ön biztossága alatt nyújtanak be. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Ez az egyik olyan pont, amelyet prioritásnak tekintek többek között. Hogyha Európában egy vállalkozást hoz létre valaki, vagy vállalkozást vezet, ez európai és tagállami szinten is felveti a bürokrácia kérdését. de regionális megközelítésre is szükség van itt. Már a bevezetőmben mondtam, hogy minden rendelkezésre álló eszköz, amely a kezünkben van ahhoz, hogy gyorsabban megvizsgáljuk a jogszabályoknak a e, hatását, a KKV-kre is gondolok itt, a KKV-kre gyakorolt hatását, ezt mind e, ki fogjuk használni. Minden lehetséges szinten. Vannak olyan adatok, e, amelyek arra mutatnak, hogy bizonyos jogszabályok további bürokráciához vezetnek, és további bürokratikus akadályokhoz. Itt ezen a területen együtt kívánok működni Timmermans alelnökkel, aki a refitér és a jog, jobb jogalkotásért lesz felelős. Nyilván mindent megteszek annak érdekében, hogy az administratív közigazgatási folyamatokat áramvonalasítsuk. Mindemi a költségeket illeti, mindemi az időránfordítást illeti. A konzultációs folyamatot mindenképpen folytatni kell, ahogy ön is említettem, minden érdekelt féllel, legyen szó az üzleti világgal, az NGO-kkal, a fogyasztói szervezetekkel, ezek mind részt kell, hogy vegyenek a folyamatban. Köszönöm szépen, Denis de Jong kapja meg a szót a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Bienkowska asszony, biztos jelölt asszony. Ön az egészségügyi ágazatról beszélt, arról beszélt, hogy az egészségügy fontosabb, mint a gazdaság. Ez természetesen megfelel az Európai Parlament nézetének is, és mi nem támogatjuk azt, hogy hogy ezen a területen a termékek, egészségügyi eszközök és termékek egyik piacról a másik piacra vándoroljanak. Láttunk egy levelet, amit annak a, olyan értelemben fogalmaztak meg, hogy ezt a mozgást vissza kell fordítani. Azt szeretnénk, hogyha ez az átalakítás, az egyik főigazgatóságra a másikra való áttétel, ez visszafordításra kerülne. Köszönöm szépen! Ami a gyógyszeripart illeti, hogy a gyógyszer ágazat ugyanabban a struktúrában legyen, mint a többi iparág, ez mindenképpen indokolt. Ez is egy ipari ágazat. Az Európai Unió a harmadik legnagyobb exportőr ezen a területen. Hadd hangsúlyozzam, hogy az egészségügy és a páciensek védelme az kulcsfontosságú prioritás, ugyanúgy, mint ahogy a gyógyszerek rendelkezésre állása és minősége. Függetlenül attól, hogy ezt a portfóliót hogyan struktúrálják, hogyan szervezik a munkát ezen a területen, hadd hangsúlyozzam, hogy minden olyan jogszabály, amely a gyógy, eh, gyógyászati ágazatra vonatkozik, ezek a jogszabályok akkor születtek, amikor még a vállalkozási főigazgatóság alá tartozott ez a ez az ágazat, tehát a gyógyszeripari ágazat, eh, most pedig visszakerül az eredeti helyére. Az egészség, minőség, rendelkezésre állás és költségek. Ezek a legfontosabb prioritások, ahogy már említettem, mind számomra, mind kollégáim számára. Van emellett még egy további pont, amely ezt a e, megoldást támasztja alá, ezt a e, szervezési megoldást tárgya, tá, támasztja alá. Itt hatalmas az innovációs potenciál ez ebben az ágazatban. Az egyik oldalon ugye létezik a közös piac, termékek és szolgáltatások közös piaca, a másik oldalon pedig ott, vannak a, ott van az, az ipar, a vállalkozások és az innováció. Tehát ezek kéz a kézben járnak, gyakorlatban ez hatékonyabban működhet, hogyha egy főigazgatóság alá kerül mindez. Bütikó felképviselő következik. Köszönöm szépen, Pienkovská asszony. Az év elején egy nagy többséggel elfogadott a parlament egy ipar, ipari témájú jelentést, és a fenntarthatóságot támogatja ebben az ipari fejlődésben. A fenntarthatóság nélkül nem lehet a versenyképességet megvalósítani. Az európai szemeszter keretében mit kíván tenni, hogy megfeleljünk ennek a kitételnek, ennek az elvárásnak. Másodszor hogyan kívánja biztosítani, hogy a kettős szakképzésben meglévő magas szintű minőségi elvárások megmaradjanak, és ezt a rendszer továbbra is az ifjúsági munkanélküliség elleni harc legfontosabb, egyik legfontosabb eszköze maradjon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ahogy említettem, a bevezetőmbe. Az elkövetkezendő tíz hónapban szeretnék bemutatni önöknek egy ütemtervet, amely gyakorlatilag meghatározza azt, hogy milyen módon kívánjuk végrehajtani az iparosítási politikát. Nyilván támogatni kívánjuk az ipart, és nyilván fenntarthatónak és kiegyensúlyozottnak kell lennie ennek az ágazatnak. A versenyképesség, a fenntartható fejlődés, az alacsony szénkibocsátású gazdaság, ezek olyan aspektusok, amelyek kézben járnak, és az egész társadalom számára előnyöket hoznak. A elengedhetetlen és kulcsfontosságú az innováció. Ez lesz az egyik központi eleme annak az ütemtervnek, amelyet hamarosan benyújtok. Az innováció, az eh, a fejlett technológiák, az energiahatékonyság, az nyersanyag hatékonyság, a pillérei, az kell, hogy legyenek a pillérei az iparnak. A modernizációra kell eh, koncentrálnunk, a eh, termelési helyek modernizációjára, az új technológiára. És a kulcsfontosságú legfejlettebb technológiákra. Az innovációért felelős biztossal, a környezetvédelemért felelős biztossal együtt kell működni, és együtt kell eszközöket találni arra, hogy támogassuk ezt a politikát. Ami az oktatást illeti, a duális képzési rendszert illeti, ez, azt gondolom, hogy ez egy kiváló rendszer, hiszen ez támogatja a munkahelyek meglétét is, megtartását is Európában, és közelebb viszi egymáshoz az oktatást és a vállalkozásokat. Köszönöm szépen, Borelli képviselő következik. A kkv nagyon sok munkahelyet teremtenek. Ez az egyetlen olyan hely, ahol a vállalkozók és a munkavállalók képesek arra, hogy a szolidaritást felmutassák. Európa a Bázel 3-at jelentette ezen munkavállalók számára, ezen KKV-k számára. Sajnálatos módon inkább a bank, bankokat favorizálta eddig az EU, e, nem azokat, akik munkát adtak, most ők nem jutnak hozzá a hitelhez. Azt hiszem, hogy túlságosan szigorú elvek vagy feltételek alapján adnának nekik kölcsön csak a bankok, nekünk, ez, e, nekünk kell ezen könnyíteni. Kérdezem, hogy mit tesz azért, hogy a KKV-k szükségletei és a bankok között húzódó szakadékot kisebbre vegye, hogy ezt a problémát megoldja. Nagyon fontos kérdésem, nagyon fontos téma még az innováció, ezt is elő lehet így segíteni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most hallgassuk meg a választ. Köszönöm. Három dolgok nagyon fontos a kkv működéséhez, a tőkéhez és a piachoz való hozzáférés, illetve a jobb szabályrendszer. Korábban is említettem, hogy mind a három kérdéssel fogunk foglalkozni. Az EU-s jogszabályi keretnek egyszerűnek kell lenni, hogy ezek ne rójanak terhet a KKV-kra, illetve releváns szabályokat kell kialakítani. És ezt nem csak lárpurlán mondom, hanem úgy, úgy minden erőmmel azon leszek, hogy ez mégis valósuljon. Ami a finanszírozáshoz való hozzáférést illeti, mindent megteszünk azért, hogy az Európai Beruházási Bankkal és a Beruházási Alappal együttesem. Ugye ne felejtjük el, hogy a beruházási alap nagyon jól működött bizonyos reciprok eszközökkel kapcsolatban, tehát mindent megteszünk azért, hogy a KKV-k könnyebben hozzájuthassanak a hitelhez. Egyértelmű, hogy ez egy elsődleges korlát, amivel a KKV-knak most szembe kell nézniük. Nézzük az innovációra vonatkozó kérdését. az ipar van találhatunk meg a legnagyobb, találhatjuk meg a legnagyobb arányban az innovációt és a kutatást. Nos, nekünk az a feladatunk, hogy az ötlet megszületésétől kezdve támogassuk az innovációt, együtt kell működnie az egyetemeknek és a vállalatoknak e véget a prototípus piacra, piacra dobásánál és aztán az egyéb műveleteknél. Differenciálni kell tehát a különböző eszközöket, eleinte ez lehet hitel is, és utána egyéb pénz, finanszírozási eszközöket is bevethetünk. Köszönöm szépen! Ezzel a frakciók hozzászólásának végére értük, most Ádám Seinfeld következik. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr! Tisztelt biztos jelölt asszony! Az Európai Unió gazdasági fejlődéséhez nagyon fontos az, hogy jól működjön az egységes piac. Ehhez pedig az kell, hogy a szolgáltatás irányával lehetőleg teljesebb végrehajtásra kerüljön. A gyakorlatban sajnos az látható, hogy sokszor bizony a szolgáltatás irányelv nem megfelelően van végrehajtva, lehetnek helyi problémák, vagy az üzleti élettel kapcsolatos problémák, vagy a piachoz való hozzáférés nem megfelelő, vagy a korrupció nyűgét láthatjuk. Ez, ez a kérdés fölmerül a fölmerül annál az irányelvel is, ami azzal irányelvel kapcsolatban is, ami a képesítések kölcsönös elismerésével foglalkozik, illetve fölmerül ez a határon átnyúló műveletekkel kapcsolatban. Mit tesz ön azért, hogy ezeket a negatív jelenségeket csökkentse? Azt hiszem, hogy a biztos jelölt az, hogy már rájött arra, hogy miről is szól ez a kérdés, úgyhogy most meghallgatjuk a választ, mondja az elnök. Elnézést, de Elnézést, de hát itt demokráciában élünk. Már korábban is említettem, hogy a belső piac nem működik, hogyha az áruk és szolgáltatásokkal kapcsolatos belső piac, egységes piac nem működik megfelelően. Van egy listám arról, hogy mik a legfontosabb teendőim, ide tartozik a szolgáltatási irányelv megvizsgálása, illetve a szakmai képesítések kölcsönös elfogadásának kérdése. Nulla, tolerancia, nulla toleranciás politikánk van azokkal szemben, a tagállamokkal szemben, akik ezt nem ö, ültették át. Általában 20% a problémák 20% a, a szolgáltatásokkal kapcsolat és 80% az árukkal. Tehát mindenképpen végre kell hajtani ezt az irányelvet. Mi a helyzet a potenciális akadályokkal? 2016 közepén lesz ezzel kapcsolatban egy jelentés, arról fog ez tehát szólni, hogy az irányelv teljes mértékű végrehajtásának milyen akadályai vannak. Aztán a kérdés második részére térnék rá, a munkavállalók szabad mozgása, mozgása illetve a szakmai végzettség kölcsönös elismerés. Ezzel kapcsolatban ugye tudjuk, hogy van egy 2012-es irányelv, sok dolog változott ezzel, sok az új intézkedés, a szakmai képesítésekkel kapcsolatban. Természetesen együtt fogok majd, mű együtt fogok majd működni az érintett felekkel, a tagállamokban is, és az összes akadályt megpróbálom leküzd, leküzdeni. Köszönöm. I'm here. Rodriguez asszony. Itt vagyok, biztos jelölt asszony. Hát a piac az biztos, hogy az egységes piac rengeteg munkahelyet teremthet és növekedést is erősíthet, de a szociális normákat is alááshatja, hogyha nem szabályozzák megfelelően. Úgyhogy az én kérdésem az pontosan ez, hogy ön hogyan kívánja figyelembe venni a horizontális szociális klauzulát, ami szerepel a Lisszaboni szerződésben, és hogyan kívánja figyelembe venni a szociális dimenziót, amikor az ex ante és ex post értékeléseket hajtják végre az egyes politikákra vonatkozóan. Végül pedig azt is kérdezem, hogy milyen koncepciója van a jobb jogalkotással kapcsolatban. És most a válasz. Én ezt már említettem, és ebben valóban hiszek is. A szociális aspektusa a belső piacnak az európai iparpolitikában jelen van. És ez így is marad. A belső piac nem valami olyasmi, ami csak önmagában fontos. Ez csak egy eszköz a munkahelyek és a növekedés megteremtésére. Az a legnagyobb potenciált jelentő ágazatokra érdemes összpontosítanunk, de ugyanakkor a szociális klauzuláknak is meg kell lenni, és a környezetvédelmieknek is. Mondok példát. Például a közbeszerzési eljárásra vonatkozó csomagban. Itt lehetőség is van az ilyenfajta klauzulák végrehajtására, miközben a pályázati eljárások lezajlanak. Tehát én nekem az a meggyőződésem, hogy Európa versenyképes maradhat, és az ár, term, áruinak, termékeinek minőségével versenyezhet, de az életminőség is versenyképes, a szociális ellátás minősége is kiváló, és itt nincsen semmiféle ellentmondás. Én eredetileg azt mondtam, hogy amíg ugye feltettem a kérdést, hogy szociális vagy liberális Európára van szükségünk, én erre a kérdésre azt válaszoltam, hogy egy Európa kell, ahol a szociális piacgazdaság működik. Megköszönjük a biztos jelölt asszonynak, esli Fox következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok, Bienkowska asszony! Itt ülök pontosan ön előtt. A az előző bizottság konzultációt indított annak érdekében, hogy beazonosítsák azt a tíz jogalkotási anyagot, amely a leginkább megterhelő a kis és középvállalkozások számára. kommunikált közleménytettek közé, de a sajtónak is, a sajtóval is tárgyaltak, nagyon-nagyon sok szó elhangzott, viszont a cselekvés, a gyakorlati lépések elmaradtak. Úgyhogy engem érdekelne, hogy mi az az egyetlen jogszabály, amely a leginkább esélyes arra, hogy ön ezt eltörölje, hogy segítse a kis és középvállalkozásokat, csak említsen egyet. Ismerem ezt a listát, és pontosan tudom, hogy miről beszél. Egyetlen egy konkrét jogszabályt nem tudnék kiemelni. Egy valamiről azonban biztosíthatom, hogy 15 percig beszéltem, de én általában nem szoktam 15 percig beszélni. Én általában röviden beszélek, és gyorsan cselekszem. Tehát ezt a listát újra elemezzük, velem fognak konzultálni, és nekem lesz befolyásom. Én ismerem a vállalkozásokat, ismerem az üzleti vállalkozások ciklusát. Én az iparral együttműködtem már a munkámban, úgyhogy én biztosíthatom önt arról, hogy ez nem egy üres lista lesz, ezek nem csak üres szavak lesznek. Megpróbálunk az első hetekben már ezzel foglalkozni. Természetesen akkor, hogyha megerősítenek engem ebben a pozícióban. Mindjárt az első heteket ezzel fogjuk kezdeni. Talán egyet, egynél többet választhatok, talán tizet, vagy akár tizenkét jogszabályt is. Köszönöm szépen. A következő Kajak Állász. Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt asszony. Ön az előző válaszaiban említette a közbeszerzés kérdését, hogy ez hogyan működik a valóságban, határon átnyúló közbeszerzési eljárások csak az összes eljárásnak nagyon kis részét teszik ki. Milyen konkrét lépéseket tervez hogyha megválasztják biztosnak, annak érdekében, hogy a határon átnyúló közbeszerzési eljárásokat dinamizálja, támogassa, és mely további lépésekre lenne szükség, hogy csökkentsék a vállalkozásokra háruló administratív terheket. Ehhez kapcsolódik még a korrupció kérdése, a közbeszerzéshez kapcsolódó korrupció. A tanulmányok szerint akár 25%-ra is rúghat, a, a teljes szerződéses érték 20-25%-ára ez a e, korrupciós érték. Sajnálom, az elnök félbeszakítja a hozzászólót, aki itt le is zárja a kérdését, és a válasz következik. Nos, új csomag érvényes a közbeszerzésre Európában. Ez idén tavaszán, idén tavasszal került bevezetésre, és valóban az a helyzet, hogy a közbeszerzésen való részvétel határon átnyúló közbeszerzés aránya nagyon alacsony. Különböző okai lehetnek ezek. Lehet ennek egyik oka az, hogy egyes közbeszerzési folyamatok olyan szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyeknek a természetéből adódóan nem igazán lehet ezekre külföldről pályázni. Én inkább azt fogom megvizsgálni, hogy ezt a jogszabályt hogyan hajtják végre. A, new, a régi bizottság által elfogadott új csomagban vannak olyan megoldások, amelyek támogatják azt, hogy hogy a külföldi cégek könnyebben részt vehessenek ezeken a közbeszerzési eljárásokon, és ezt mi is meg fogjuk vizsgálni. Azt is meg kell nézni, hogy a csomagban tartalmazott intézkedések az eredeti céljukat elérik-e. A második kérdés miről is szólt, a korrupció, a korrupció kérdése a közbeszerzés során. Nos, ezt már említettem, erről már beszéltem, a tapasztalatom azt mutatja, działań śledczych i dochodzeniowych. Azt mutatja, a tapasztalataim azt mutatják, hogy anélkül, hogy különleges intézkedéseket hoznánk, a, a bűnöldözés területén folytatott harc nélkül is meg lehet oldani a dolgot úgy, hogy átlátható módon kell szervezni ezeket a folyamatokat, hogy látni lehessen, hogy mire mennek el a pénzek, mennyi pénz fordul milyen célkitűzésekre tehát nekem ezzel kapcsolatban már van ö, tapasztalatom, nem kellenek mindenképpen elnyomó vagy büntetőjogi eszközökkel történnie, még így is, még így is lehet ö, sikeres a harc. A következő ö, kérdés, de közben Vicky Ford elnökasszony elmondta, hogy a kérdések negyedén túl vagyunk már, és a következő kérdező Szilikiotis képviselő. Köszönöm szépen. Ami a KKV-kat illeti, a KKV-k adják az európai gazdaság gerincét. A probléma a KKV-kkal kapcsolatban a következő. egyre csökken az a pénz, amelyet, az a forrás, amelyet eh, a KKV-knak eh, szánnak, vagy szántak eredetileg. Ami a KKV-k finanszírozását illeti, hogyan lehet ezt a finanszírozást javítani? Természetesen a KKV-k folyamatosan versenyben állnak a nagy eh, vállalatokkal, a multicégekkel. cégekkel és különösen nagy problémákkal küzdenek a déleurópai országokban. Például Cipruson a ö, ö, túlzott deficit eljárás alá tartozó országokra vonatkozó memorandum feltételeinek is meg kell felelniük. Kérdezem, hogy ilyen körülmények között hogyan lehet a KKV-kra vonatkozó feltételeket valamennyire könnyíteni, vagy az életüket valamennyire könnyíteni. Válasz? A reszortom és a feladataim nagy része, nem csak az a része, a, amely a KKV-kre vonatkozik, de a többi része is, amelyek a belső piacra, termékek, szolgáltatások belső piacára, iparra vonatkoznak. Nos, mindezen részterületeknek egy komoly közös dimenziója lesz, mégpedig az, hogy a KKV-k életét megkönnyítsük, hogy új munkahelyeket tudjanak teremteni. Mindennyian tudjuk, hogy az ipar nem egy vákumban létezik, hanem sokkal inkább összekapcsolódnak az egyes részterületei. És hogyha az munkám első hónapjában visszatérhetnék önök elé, és beterjeszthetnék önök elé egy ütemtervet, akkor eh, az ipar fellendítésére ez nyilván egy KKV-s dimenziót is fog tartalmazni a tőkéhez, a piachoz való hozzáférés, az információhoz való hozzáférés könnyítése nagyon fontos a KKV-k számára, mert gyakran nem rendelkeznek megfelelő információval. Gyakran nem tudják, hogy kihez forduljanak. Egyszerűen csak a bankot látják maguk előtt, de nem látnak mögé. Nem tudják, hogy milyen más intézmények tudnának segíteni nekik, amikor pénzügyi segítségnyújtásról van szó, vagy forrásokhoz való hozzáférésről. Aztán ami a jobb jogalkotást illeti, illeti. Ashley Fox kérdésére válaszolva is mondtam ezt. Öm, a nagyon fontos megvizsgálni, hogy melyek azok a jogszabályok, amelyek különösen gusba kötik a KKV-ket, nem csak Dél-Európában, hanem Európa minden országában. Gyakran ugyanazokkal a problémákkal küzdenek a KKV-k minden országban. Nyilván vannak nemzeti adottságokkal összefüggő problémák is, de a mi feladatunk, hogy a pénz áramlását biztosítsuk. Köszönöm, Pászkál Durán következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos jelölt asszony azt mondta, hogy elkötelezett a fenntartható fogyasztás, a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem mellett. A múlt évben egy jelentést, egy beszámolót nyújtottunk be az ipari termékek életciklusával kapcsolat, ciklusával kapcsolatban. A termékek életciklusának a csökkentése séről van itt szó, e, és itt olyan intézkedéseket kell hozni, amely visszaállítja a e, polgárok bizalmát, e, az ipar teljesítőképességét, és csökkenti az, az ökológiai károkozást. A belső belső piacon használt termékekkel kapcsolatban vannak-e vannak-e olyan tervei, amelyek ebbe az irányba haladnak? Köszönöm. Dziękuję bardzo. Tak mam taki plan, ponieważ każdy kto... Köszönöm szépen. Igen, e, ez a célom, mert azok, akik velem együtt vagy hasonló korosztályban, korosztályok, mint én, azok tudták, hogy a 70-es években, e, ha egy termék 20 évig működött, ma már ez a termék csak 5 évig működik. Ez tehát egy nagy probléma. A fogyasztók számára nagyon fontos, hogy megfelelő információval rendelkezzenek a témákról, de ezzel egy időben nem szabad korlátozni a versenyképességet sem. De persze osztom az ön nézeteit, ez közös érdekünk. Köszönöm szépen, Margo Parker következik. Um, Köszönöm szépen, jó napot kívánok, biztos jelölt asszony. Csak a bizottságnak van olyan joga, hogy jogszabályt kezdeményezzen, vagy visszautasítson, Ön azt mondta a válaszában, írott válaszában, hogy az adminisztrációt kell csökkenteni, a bürokráciát. Kérdésem, hogy ön a KKV-kra róvó terhek esetében mely ö, jogszabályokat szeretné eltörölni. Ugye nagyon-nagyon sok jogszabály vonatkozik a KKV-kra. A KKV-k nem tűrhetik ezeket a jogszabályokat, nagyobb ö, vállalatok nyilvánvalóan ezeket jobban bírják, tehát a kis verseny a, kis, a verseny kis elemei számára különösen kártékosok ezek. Kérdezem, hogy a magászférában ön dolgozott valaha? Nie byłam nigdy pracownikiem prywatnego sektora, natomiast... Nem, nem dolgoztam a magánszférában, de 20 éve foglalkozom a KKV kérdésével, hogy hogyan lehet segíteni a KKV-k működését, úgyhogy azt hiszem, hogy beható ismereteim vannak ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy a nem megfelelő jogszabályok, eh, akár tagállami, akár európai szinten nagyon megnyomorítják a KKV-ket. Nyilván mindenkinek megvan a saját bürokratikus problémái. Sokszor ezeken lehetetlenítik a KKV-ket, és nem tudnak szabadon fellépni, nem tudnak szabadon működni úgy, ahogy szeretnének. Ahogy említettem, jelenleg ezen a ponton nem tudom azt megmondani, vagy megígérni, hogy milyen jogszabályt hozunk majd létre, vagy melyik jogszabályt helyettesítjük egy másikkal. Erre most nem tudok ígéretet adni, de az előző ciklusban elkezdett egyszerűsítő munkát folytatni fogom, és természetesen meg kell vizsgálni azt, hogy mely jogszabályokat kell visszavonni, és az új jogszabályoknak is lényegre törőnek kell lenni. Köszönöm. Nikolsz Bay következik. Biztos asszony, 2012-ben a Luxemburgi Bíróság ugyanolyan szintű protekcionista intézkedést hozott antidömpinggel kapcsolatban Kínával és Vietnámmal szemben, mint még soha. Az Európai Parlament és foglalkozott ezzel a kérdéssel. Úgy látszik, hogy a WTO neoliberális politikája vonatkozik ránk, Nyilván nem ugyanolyan fenntartásokkal rendelkeznek ezzel a kapcsolatban a különböző partnerek. Az elmúlt időszakban az európaiak megmutatták, hogy sokkal inkább hisznek azoknak, akik nemzeti szinten gondolkodnak, mint azoknak, akik ezt a globalizációt támogatják kérdezem, hogy milyen intézkedéseket kíván hozni, amelyek a saját iparunkat óvja meg a WTO-val szemben. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. W moim przemówieniu było, ale wykreśliłam to z powodów e, czasowych. Köszönöm. Eredetileg a bevezetőmben erről is akartam beszélni, de aztán kihagytam, mert nem volt rá időm. De fontosnak tartom azt az élvet, érvet, elvet, hogy be kell tartani mindenkire vonatkozóan a szabályokat. Mi csak úgy tudjuk elérni azt, hogy nagyon sok munkahelyet teremtsük, illetve hogy megvalósítsuk a jólétet, tehát ennek az a feltétele, hogyha versenyorientáltságú szakpolitikákat folytatunk. Az iparpolitikában, a KKV-kra vonatkozó politikában is meg kell ennek nyilvánulnia. Nem szabad megkérdőjelezni azt, hogy a szigorú normák, amelyeket mi kényszerítettünk saját magunkra, nyilvánvalóan nehéz versenyhelyzetbe hoznak minket. Ez azt jelenti, hogy aktívabban kell kiállni saját érdekeink mellett. Úgy gondolom, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket megfelelően kell felhasználni, tárgyalási álláspontunkkal kiegyensúlyozottnak kell lenni a világkereskedelmi tárgyalások során, de nem szabad magunkat elszigetelni a világtól. Harmadik piacokon jelen kell lennie az Európai Uniónak, nagyon szignifikáns már most is a jelenlétünk, főleg az innováció tekintetében nagy a részesedésünk. Európában sok minden történik, és ez így van jól. Azt is el kell érnünk, hogy a nemzetközi kereskedelemben mindenkire egyenlő szabályok vonatkozzanak. Említettem már a kölcsönösség elvét, illetve hogy mindenkinek egyenlőnek kell lenni. Európa ezt el tudja látni. Köszönöm. Most Nadi Moránó következik a néppártól. Köszönöm szépen. Nekem lenne egy, egy konkrét példám. A egy cég egy KKV, és az energia áraknak az emelkedése nagy hatással van rá, a gáz és a villamos energia árakra, energiára kiadott költségei 20%-kal növekedtek az elmúlt években és a termelési költségének 40-75%-át teszik ki. Az kérdés az átalak, átalakulási folyamat során fel kell lépni bizonyos intézkedésekkel, beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy a cég versenyképességét erősítsék, a palagáz kitermelés területén 300 milliárdot tervez Juncker elnök az ilyen célú projektek megvalósítására. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen ezt a kérdést. Említettem, hogy az energiaárak Európában a legmagasabbak között vannak, és szinte lehetetlen, hogy a gazdaságunk versenyképes maradjon. Egyértelmű, hogy mindent meg kell tennünk ennek ellenében, mert az energia mix kérdése minden tagállamnak a saját belső döntése tehát ki kell tartanunk az európai szabályok mellett, de ami a tagállami energiamixet illeti, ez egy független döntés a tagállamok részéről. És az energiához való hozzáférés és az energiaköltségek kérdése kulcsfontosságú Európában. Tegnap Kanyete biztos jelölt Említette azt, hogy mennyire fontos az európai energiapiac való beruházás, és ebben én támogatni kívánom őt. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy az energia minden lehetséges forrását használjuk ki. Ő nem létette a palagázt, de nyilván itt bizonyos biztonsági intézkedéseket figyelembe kell venni. Ez az egyik legfontosabb téma, amely az egész kollégiumot foglalkoztatja. Ami a termelést illeti, az energiára fordított pénz rendkívül nagy arányát teszi ki a költségeknek. Patricia Tója következik a szocialistáktól. Biztos jelölt asszony, a KKV-k hozzáférését javítani kívánja a finanszírozáshoz, de tudna konkrétan mondani valamit arról, hogy ezt hogyan kívánja megoldani? Mert az Európai Befektetési Bank és a közvetítőkön keresztül rendelkezésre álló források esetében ugye a hitelfeltételeket megszabják, és így tovább. Azt mondják a vállalkozások, hogy minden nagyon nehezen és nagyon későn ér el hozzájuk, és nem működik. Hogyan tudja javítani ezt a rendszert? Aztán a 2020-as prioritások kapcsolatban eh, az Európai Unió a különböző for formájú vállalkozásokat tiszteletben tartaná, és hogyan tudja a, a különböző típusú vállalkozások, szociali, szociális típusú vállalkozások és egyebek közötti különbségeket hogyan tudja figyelembe venni. Az utolsó kérdésem pedig, a legutóbbi felmérések szerint a vállalkozási háló a legjobb az, arra, hogy kilépjünk a válságból, Ön mit gondol, ösztönözni kívánja ezt a fajta megoldást, vagy sem? Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Hát az európai szinten, hogy ne említsem a regionális alapokat, azért vannak eszközeink. Nagyon sok tagállam számára a kkv támogatásának egyik eszköze ez. De az Európai Befektetési Bankot, Berazási Bankot ön is említette, és az alapot is említette. Ez egy olyan alap, ami nagyon sikeresen működött egészen idáig. Tulajdonképpen a hiteleszközöket biztosította egyes tagállamokban. De egyébként van még egy, a COSME eszköz, és itt 2,3 milliárd euróról van szó, amely a rendelkezésre áll, és vannak még további eszközeink is, amelyeket aktívan fel fogunk használni. Én azt értem, hogy ha valaki a vállalkozások számára létrehoz egy eszközt, és ugye közpénzekről van szó, ezt én is elmondtam, akkor persze mindenki nagyon komolyan figyelemmel kíséri, hogy merre áramlanak ezek a pénzek. Nyilván lehetnek késlekedések, de itt a konkrét operátorok feladata az, hogy a feladataikat elvégezik, mi nyomást fogunk gyakorolni ezekre a szereplőkre, annak érdekében, hogy egyszerűsödjön a helyzet, különösképpen olyan finanszírozás esetében, amely az újonnan induló vállalkozások vagy a kis vállalkozások számára elérhető, hiszen egyébként nem működik az egész. Voltak öm, jogszabályi megoldások is, amelyek életbe léptek, például a késlekedésre, a kifizetési késedelmekre a kisvállalkozások esetében. Tehát lehet egy bizonyos késedelmi időszak, 30 nap lehet ez a maximális a javaslat szerint, a mostani 60 nap helyett egy kisvállalkozás esetében. Én tudom a saját tapasztalatomból, hogy egy KKV, ha 30 napnál később érkezik meg a pénz, amit kiszem, termékét vagy szolgáltatásért, amit kiszámlázott, akkor akár csőzbe is mehet ez alatt az időszak alatt, miközben vár arra, hogy a számlát teljesítsék. Tehát az ilyen intézkedésekre szükség van, és ezek meg fogják hozni a gyümölcsüket, és kézefogható eredményt fognak hozni a kis és középvállalkozásoknak. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Biztos jelölt hogy mondja Grobárcsik úr. Európa új, újraiparosítása nagyon fontos lenne, ezt mindannyian tudjuk, ön is tudja, mindenki tudja, hogy ha az ipar zsugorodik, akkor kevesebb a munkahely, és a fiataloknak nem lesz más lehetősége, mint hogy távozzanak. Lengyelországból is nagyon sokan elmentek a fiatalok, és egyébként Kelet- és Dél-Európa hasonló cipőben jár ebben a tekintetben. Ön említette az energiaárakat. Európában négyszer annyit fizetünk az energiáért, mint az USA-ban. Ön említette a bevezetőjében, hogy szeretne beruházni Európa újraiparosításába, az alacsony szénki kibocsátású megközelítést követve. Mit jelent ez pontosan? Azt jelenteni ez, hogy ön támogatná a széndiokszid, a szén felhasználását, mint energia? Tehát a szénkitermelést ön csökkenteni? Válasz. Köszönöm, én csak ismételni tudom, amit már korábban elmondtam, ehhez még egy mondatot hozzátennék. Tehát azt már elmondtam, hogy az energia mix, a szén vagy más energia felhasználása a tagállamok hatáskörébe tartozik. A tagállamok hozzák meg a döntést, hogy melyik energiaforrásból mennyit használnak fel, vagy mennyivel kívánnak rendelkezni. Nyilvánvaló, hogy az európai szabályokat be kell, hogy tartsák, és azt is gondolom tudja, hogy nem sokára az európai csúcs következik az éghajlatpolitikával és az összes további témával kapcsolatban, amelyet ön említett a kérdésében. De odáig még várnunk kell, nem tudjuk megelőlegezni a későbbi döntéseket és megoldásokat, amelyek megszületnek majd az éghajlatpolitikával kapcsolatban. Általánosságban erről azt tudom mondani, amit korábban mondtam, az biztos, hogy az európai energia áraknak csökkennie kell a szén az energiamix egyik eleme, és teljes joggal maradhat is ebben az energiamixben egy adott tagállam döntésétől függően, mert a hatáskör, tagállami hatáskörbe tartozik, természetesen akkor, hogyha az adott tagállam betartja az európai szintű előírásokat, amelyeknek a követelményei időnként igen magasak. Mr. Gabrandi from Aldi. Az ALDE frakció képviseletében Gerbrandi úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Milyen kapszka asszony? A természetes erőforrások fenntartható felhasználása a lényeg, teljesen mindegy, hogy a víz, a levegő, az ökoszisztéma van itt terítéken. A gazdasági modellt kell tehát megváltoztatni. A 2020-as stratégiának egyik fontos kezdeményezése a növekedés, illetve a munkahelyek megteremtése. Ez fantasztikus lehetőségeket teremt, csökkenti a költségeket és a versenyképességet növeli az Európai Unión belül. Több mint 600 milliárd eurót tudunk megtakarítani évente, ez a bizottság saját becslése ismétlése a csomagjának a hatásáról. Egyetértően azzal, hogy az erőforrás hatékonyság az EU iparpolitikájának a középpontjában kell álljon? A versenyképesség ez tulajdonképpen kéz a kézben jár ezzel, és az egyetérte ön, hogy kell valami fajta mutató és valami fajta céladatok is kellenének az energiahatékonyságot mérendő. Köszönöm szépen a kérdést. Az első kérdés re azt mondom, hogy egyetértek önnel. Az politika egyik fő célkitűzése az kell, hogy legyen, hogy a nyersanyagokra vonatkozó kezdeményezést megvalósítsuk. Ez ugye miről szól? Az ellátás biztonságának a megteremtéséről, az észszerű árakon való rendelkezésre állásról, és ez lefedi a harmadik országokkal folytatott tárgyalásokat, különösképpen a kulcsfontosságú nyersanyagok esetében. És van itt két dolog, ami tőlünk függ. A kutatás és az innováció a nyersanyagokra vonatkozóan, illetve az erőforrás hatékonyság. Emellett még a versenyképességről sem feledkezhetünk meg. És ide itt jön be a képbe hulladékkezelés, illetve az újrahasznosítás, valamint az új piacok, amelyek az újrahasznosított termékeket fogadhatnák. Itt a termékek életciklusa is egyébként felmerül, ezt valaki más már említette néhány perccel ezelőtt. Tehát egyetértek önnel abban, hogy az energiahatékonyság, az erőforráspolitika nem valami olyasmi, amely az ipart zavarja, hanem inkább támogatja. Köszönöm szépen. And a second question from Mr. Második kérdés Denis de Jong részéről a Köszönöm szépen. Lenne egy második kérdése. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy a prioritást a KKV kell, hogy élvezzék. A franchising ágazatban, illetve is rendet kell teremteni, illetve úgy gondolom, hogy vannak olyan KKV-k, amelyek bűnügyekkel hozhatók összefüggésbe. Mit szeretne tenni ezzel kapcsolatban? az Európai Parlament foglalkozott már ezzel úgy vélte az Európai Parlament, hogy európai szinten is igény lenne arra, hogy itt fellépjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm kérdését. Valóban a KKV-k jelentik a prioritást, de az ipar és az iparpolitika is prioritást kell, hogy érvezzem mert, mint említettem korábban is, a két dolog szorosan kapcsolódik, kapcsolódik egymáshoz. Azt kell elérnünk, hogy a tisztességtelen gyakorlatok, hogy a tisztességtelen gyakorlatok ellen eredményesen vegyük fel a versenyt. Ahogy azt elmondtam a bevezetőben, minden fronton fellépek a tisztességtelen gyakorlatok ellen. A szolgáltatási láncban említette a franchise-ot, nem csak erre kell itt gondolni egyébként, és amint lehet, megvizsgáljuk ezt a kérdést, kivizsgáljuk, és egy tervel állunk majd elő. fogyasztóink biztonsága, alkalmazottaink, munkavállalóink biztonsága rendkívül fontos, tehát a, az ipar és a kkv vonatkozásában is meg kell ezt tenni, tehát mindenképpen harcolok majd a tisztességtelen gyakorlat ellen. Igor ez következik a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Milyen kapszka asszony? Említette, hogy a közbeszerzési rendszer szintén prioritást élvez az ön tárcáján belül. Ez jó hír az adófizetőknek, és azoknak is, akik a közpénzekkel foglalkoznak. Új irányelvek vannak ezen a területen, új eszközök, úgy megváltoztak a szociális és környezetvédelmi kritériumok, ezek prioritást élveznek, imáron nem csak az ár számít, hanem egyéb megfontolások is. Az a kérdésem, Bienkowska asszony, hogy mit tesz majd azért, hogy a KKV-k is hozzáférhessenek a, a közbeszerzésekhez, főleg azok a KKV-k, akik tiszteletben tartják a környezetvédelmi és egyéb megfontolásokat is. Mit tesz azért, hogy ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a transatlanti tárgyalások miatt? Köszönöm szépen a kérdést. A a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok az év elején születtek, tehát nem az én ez nem, nem az én felelősségem alatt történt, én csak a, a, ennek az alkalmazása felőtt fogok majd bábáskodni. Nos, a közbeszerzéseknél nagyon elég kicsi a KKV-k részesedés. Egyébként vannak jó példák Portugáliában. Ott már az első naptól kezdve megnőtt a KKV-k száma, ahogy ezeket az új normákat hatályba léptették. Ez azt mutatja, a gyakorlatban is, hogyha a dolgokat leegyszerűsítjük, akkor jobban működnek, de például az e adminisztrációról is beszéltem, már az is ide tartozik. Tehát, hogyha nagy méretekben használják az e-közbeszerzést, akkor megnő a KKV-k részesedésnek a szám. Köszönöm szépen ebben. Ebben a kérdéskörben az utolsó kérdés, és utána megint Buzek úr fog elnökölni, az FDD. Következő kérdése Margot Parker teszi fel. Köszönöm szépen! Láttam, a, láttam hogy közigazgatási doktorátusa van, ez úgy tűnik, hogy alkalmasra teszi őt arra, hogy közigazgatásban dolgozon, infrastruktúrális, infrastruktúra miniszternek nevezték ki, nem választották meg. Hasonlít egyébként ebben Hill úrhoz, sosem választották meg egyik posztjára sem, csak kinevezték. Az Európai Parlament csak jóvá hagyhatja a bizottság összetételét, de nyilván a bizottság elnöke dönt, dönt majd arról, hogy véglegesen mi lesz. Nos, kérdésem a munkaidő irányelvre vonatkozik. Tud-e arra ígéretet tenni, hogy megfelelően látja el majd ezzel kapcsolatban a szerepét? Tudjuk, hogy mi a nemzeti parlamentek, tagállami parlamentek és az Európai Parlament feladata. De lehet, hogy itt egy kis, lehet, hogy itt tévhidek vannak. Jelenleg, és még egy hétig lengyel szenátor vagyok, és ez pedig ugye megválasztott tisztség. Próbálom csak illusztrálni, hogy van tapasztalatom ezen a területen. Annyit megígérhetek, hogy aktívan fogom majd szorgalmazni a jó együttműködést a parlamenttel, és ami pedig a úgynevezett bürokrata tapasztalatomat illeti, remélem, hogy jobban megismer majd, és akkor láthatják, hogy egyáltalán nem bürokrata mentalitás. Szerintem a közigazgatás is lehet működőképes, modern közigazgatást kell kidolgozni, ami hatékonyan működik, és ahol eddig dolgoztam, ezt sikerült megvalósítani. Biztosítom önöket arról, hogy én teljes mértékben eleget teszek majd kötelességemnek és felelősségemnek, és természetesen tiszteletben tartom majd az Európai Parlament jogait. Köszönöm. Uh, well, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. A következő fordulóra térünk rá. Ives Kijavics képviselő, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt asszony. Nagyon sok minden elhangzott a KKV-król. Valószínűleg azért, mert a bürokrácia és a, az administratív terhek nagyon nagy nagy mértékben gúzsba kötik ezt a, az ágazatot, holott ez adja a legtöbb munkahelyet és a GDP legnagyobb részét Európában. Hogy ez megváltozik-e, vagy nem, ez nagyban öntől fog függni, biztos jelölt asszony. Kérem, emlékezzen rá, rá, hogy amikor majd a jogszabályok liberalizációjáért dolgozik, nagyon sok szövetségese lesz Tudjuk, hogyha tudja azt, hogy amikor a bürokrácia ellen küzd, akkor abban támogatni fogjuk. De ugye egyrészt szeretné erősíteni Európát, mint eh, ipari termelő ágazatot, másrészt pedig az energiacsomag, a káros energiacsomag megvalósítását kívánja elérni, és ez pedig nagyon káros hatása lesz a vállalatokra, azok bezárásához vezethet. Válasz. Egyetértek azzal, hogy a, ami a KKV-kat illeti, ezek nagyon sok teherrel néznek szemben, mind nemzeti, mind Európai Uniós szinten. Ez ellen fel kell lépni. Másodszor Köszönöm, hogy támogatásának adott hangot. az említett témákban. Amit elmondtam, a jogszabályok felülvizsgálata, az új jogszabályok elemzése, az a KKV-teszt, a hatástanulmány, mm, a jogszabályok bevezetése, meghozása előtt és a már tervben lévő jogszabályokra vonatkozóan is, ez már terveim közé tartozik. Ami a hozzászólás a második részét érinti, azzal nem tudok egyet érteni. Ahogy a bevezetőmben mondtam, az ipar támogatása Európában és a magas, mezőgazdas, a magas környezetvédelmi eh, sztenderdek megvalósítása megval, összeegyeztethető Európában. Eh, persze, beszélhetünk itt Európa jövőjéről, a gyermekeink jövőjéről, eh, ami nagyon fontos az az, hogy az újraiparosítás munkahelyeket teremt, és ez az a KKV-k javára is válik. Olyan ez, mint a kommunikációs edények, a, vál, a, a vállalkozások, a környezetvédelem, a ipar, iparosodás együtt kell, kéz a kézben kell, hogy járjon, és ez nem a környezetvédelemmel szemben megy. Itt Európában most azt várjuk, hogy az Európai Tanács megvizsgálja ezt a kérdést, meglátjuk, hogy milyen döntések születnek. Köszönöm szépen, biztos jelent asszony. Most pedig Gálperc következik. Biztos jelölt asszonynak ezt a bevezetőjét és azt hogy ennyire elkötelezett a belső piacnak a kiterjesztésében és azt is hogy jól látja az előttünk álló akadályokat. egy ilyen akadályra szeretném felhívni a figyelmét ami a gépjárműveknek i am here i am here Yes, okay. Eh, ilyen eh, akadályra szeretném felhvni a gépjárműveknek más tagállamba történő átvitelénél. ön tudja hogy ezt a témát már tárgyaltuk a bizottság ajánlatát áprilisban a parlament eh, szavazta elindultak a tárgyalások megrekedtek mert a tanács hatástanulmányt kért. az a kérésem hogy lát e megoldási lehetőséget a közeljövőben olyat ami minden tagállamnak megfelelő lenne sőt a fogyasztóknak és a vállalkozások számára is. köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéset. Egy olyan tapasztalatról számolok be, amelyet nyilván önök is ismernek, a a gépjárműveknek a más országokban lévő megvalósuló regisztrációja, ez a belső piaci táblázatban az egyik legfontosabb, legnagyobb problémának tekintették, és hogy felmerül tehát ez a probléma. Nagyon sok panaszt kaptunk azzal kap, vagy kapott a bizottság azzal kapcsolatban, hogy nem igazán lehet megvalósítani ezt. Nyilván a közös piac egyik legfontosabb kihívása az, hogy a bürokráciát csökkentsük. Itt a tagállamoknak a használt gépjárműveket a új tagállamban lévő regisztrációja során megadóztathatják. Ez továbbra is érvényes. Egy dolgot hadd hangsúlyozzak. Én tudom, hogy ez az irányelv ennek megvannak a céljai, a folyamatok áramvonalasítása elengedhetetlen, ez fontos a polgárok számára. Igyekszem a tanácsban elérni azt, hogy ebben kompromisszumra jussunk, és az első 20 legnagyobb probléma között van ez, amiről a legtöbb tanaszt kapjuk a polgároktól, úgyhogy ez a radaromon rajta van. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony, most pedig megadom a szót Evelyn Gebhardtnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos jelölt asszony. Már többször is beszéltünk a közbeszerzési eljárásról. 2014 áprilisban elfogadtak egy csomagot, amelyben szerepelnek bizonyos újítások, amelyet még nem említettünk. Például a munkajog, a szociális jog, a e, e, társadalombiztosításra vonatkozó e, feltételek használata és ez érvényes nem csak a vállalkozásokra, hanem az alvállalkozókra is. Hogy kívánja elérni azt, hogy kisebb községek is, vagy kisebb települések is kihasználhassák ezeket az új szabályokat a közbeszerzések kiírása során, hiszen ezek stratégiailag fontosak lehetnek egy régió számára. Másodszor pedig a koncesziós irányelv kérdése. Itt arról volt szó, hogy a liber, hogy ne legyen ne helyezzünk nyomást az általános gazdasági érdekű szolgáltatások, vízellátás, stb. liberalizációjára vonatkozóan a, az önkormányzatokra. Köszönöm szépen, az elnök félbeszakítja a kérdezőt. Válasz következik. Ezt a témát már említettem röviden de nyilván ez egy nagyon fontos változás a közbeszerzési csomaggal kapcsolatban. Vannak olyan eszközök, amelyeknek köszönhetően a tagállamok innovatív és környezetbarát és szociális záradékokat alkalmazhatnak hogy a szociális kérdések és a környezetvédelmi, valamint az innovációs kérdések az új közbeszerzési eljárási csomagban megtalálják a, az őket megillető helyet. Nagy lehetőség ez a kisebb kiírók számára, hogy ezek az áradékok szerepeljenek a közbeszerzési kiírásokban. A kollégáimmal együtt a szolgálatok segítségét ki fogjuk használni. amelyeknek a célja az, hogy tájékoztassák a vállalkozásokat, illetve a helyi önkormányzatokat. Információs kampányt fogunk szervezni, amelynek célja a tájékoztatás lesz majd. Természetesen a legjobb gyakorlatok elterjesztése, a jogi tanácsadás nyújtása nagyon fontos. Hamarosan beindítanánk ezt az információs kampányt. Ami az, a vízellátást illeti, ezt ön említette, nem kívánom változtatni azt, amit a parlament és a tanács, amiben a parlament és a tanács megállapodott. Folytatjuk a párbeszédet az érintett felekkel, és kiterjesztjük ezt a párbeszédet a polgárokra, akiket érdekel a téma, de nem tervezünk semmilyen változást ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Bonisza Pieha következik. Köszönöm szépen. Az új megválasztott elnök Juncker úr azt mondta, hogy az az orvosi termékek ügynökségére külön figyelmet fordít. Lehet, hogy ezen a területen még nem szerzett tapasztalatot, de kérdezem én, hogy nem jelenti -e ez azt, hogy nem lesz megfelelő egyensúly a megfelelő megoldásokhoz való hozzáférés területén. Konkrétan, ami a Viagrát illeti, az amerikaiak gondolata volt, hogy az egész, és ennek nagyon nagy hatása volt egész Európában az árakra és a, ennek a láncolatára. Hogy tudjuk, ezt a nagy hézagot tehát megszüntetni a gyógyszergyártó cégek és a végső számla között. Köszönöm szépen, öné a szó. Kedves kollega, biztosíthatom önt arról, hogy azon témák listáján, nem, inkább máshogy fogalmazok, azok, akik most a gyógyszerekre és az orvosi eszközökre vonatkozó kérdésekkel foglalkoznak, azok a személyek fogják folytatni ezt a munkát, amennyiben engem választanak meg biztosnak. Én, ahogy ön is mondta, nem rendelkezem hogy a, a, ön azt kérdezte, hogy nem lesz-e nehéz az én dolgom, mert még nincsen tapasztalatom ezen a területen. Nos, ez nem így van tavaly infrastruktúra miniszter voltam Lengyelországban, és az egész karrierem és politikai tapasztalataim azt mutatják, hogy igazán fel vagyok vértezve a lobbisták támadásai ellen. Az ilyen lobbista gyakorlatok meg lesznek tiltva az én szolgálataimban és főigazgatóságomon. Köszönöm szépen, Filip Tebáker következik. Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt! ugyanebben az ágazatban maradnék, a gyógyszergyárakra, a gyógyszergyártással kapcsolatos kérdések az ön portfóliójába kerülnek, ez egyre jelentősebb ez az ágazat az öregedő társadalmat figyelembe véve, ezért egy konkrét kérdésem van. Egyrészt mit kíván tenni annak érdekében, hogy, hogy erősítse az ICO rendszert, a, és a finanszírozást, e, mert itt nem csak a nagy cégekről van szó, sok KKV is működik ezen a területen, innovációt végez, kutatást végez. Másodszor milyen akadályt lát azelőtt, hogy valelőtt valódi ipari politika valósuljon meg a gyógyszeripari e, ágazatban, és a másik, harmadik pedig nagyon sok késedelem merül fel a tagállamokban is. Amikor új ö, e, ö, gyógyszerek jelöl, jelennek meg a piacon, mielőtt eljutnak ezek a, fogy- a páciensekhez, a tagállami szint szinten nagyon nagy késlekedések merülnek fel. Hogyan lehet ezen az ágazaton belül megoldásokat találni, felgyorsítani a folyamatokat? Köszönöm szépen. Válasz? A kérdésében a, ezt az ágazatot hasonló e, ágazatnak e, állította be, mint az összes többi ipari ágazatot. Ez tehát egy jó érv amellett, hogy a gyógyszeripar is ugyan ez, ebbe a e, portfólióba tartozom, mint ahogy az összes többi iparág is. A gyógyszeripar vesz részt legnagyobb mértékben a kutatásfejlesztés innovációban. Éppen ezért minden meglévő alapot, a Horizont 2020-at és minden más rendelkezésre álló alapot ki kell használni annak érdekében, hogy ezen az ágazaton belüli innováció megvalósuljon, és ez vonatkozik az alvállalkozókra, KKV-kra is. Itt ugyanaz a helyzet a KKV esetében és annak alvállalkozói esetében, mint bármilyen más, akár nagyvállalat esetében is. Ebben az összefüggésben nagyobb figyelmet kell fordítani, és nagyobb forrást kell juttatni ennek az ágazatoknak, és nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy a kutatásfejlesztés innovációra megfelelő forrás álló rendelkezésre, és a piachoz való hozzáférés is megvalósuljon. Ami a gyógyszer illeti, ezeknek a piacra kerülését a tagállamok döntik el, az Európai Bizottságnak ebben nincsen szava, de hat hangsúlyozom még egyszer, hogy ami a gyógyszer, gyógyszereket illeti, a rendelkezésre állás és a minőség azok az aspektusok, amelyekkel nekünk foglalkoznunk kell a páciensekre, az ő egészségükre vonatkozóan. Köszönöm szépen! Válaszát mondja az elnök, most megadom a szót Sofia Szakorafának. Köszönöm szépen, tisztelt Biankovska asszony. Juncker elnök azt mondta, hogy a KKV-k különleges figyelmet érdemelnek, és további forrásokat, mert ők adják a gazdaság gerincét. Azonban az elkövetkezendő időszakban a költségvetésben túl alacsony forrásokat terveztek be a kkv knek és túl sok bürokratikus akadály áll az útjukban. Az Európai Unió főleg a a túlzott deficit eljárás alatt álló országokban a KKV-k nagyon nagy problémákkal küzdenek, és minden segítség jó jön nekik, el kell jutatni hozzájuk, ami pedig a beruházásokat illeti nagyobb rugalmasságra van szükség. Ez milyen formában valósulhat meg? ami az elfogadhatatlan bürokratikus terhek leépítését illeti. Ezzel kapcsolatban a hozzáférhetőségi kritériumokat, támogathatásági kritériumokat tervezi módosítani, hogy a KKV-k hozzáférjenek a finanszírozási lehetőségekhez. Válasz. Köszönöm szépen. Már többször is említettük ma is a meghallgatás során is, hogy a KKV-k adják az európai gazdaság gerincét. Ami a termékeket, szolgáltatásokat illeti, tehát külön figyelmet kell fordítani a KKV-kra. Itt azt szeretném még egyszer elismételni, ami már elhangzott, a véleményem, véleményem szerint nem arról van szó, hogy nincs elég pénz a KKV-kra a különböző programok, projektek költségvetési sora alatt, de egyszerűen gyakran arról for, az fordul elő, hogy a pénzt nem megfelelő módon költik el, vagy nem megfelelő a hozzáférés a pénzekhez. De ha megnézzük, hogy milyen programokat dolgoztak ki Európai Uniós szinten, és megnézzük, hogy regionális politikai szinten egyes tagállamokban mi valósul meg, és aztán megnézzük az egyes tagállamok költségvetését, látni fogják, hogy elég sok pénz, több, milliárd, több százmilliárd euró áll rendelkezésre. Egyszerűen arról van szó, hogy a megfelelő összekapcsolódást meg kell találni a KKV-k és a költségvetés között. Hozzáférési kérdésről van szó. Nem, az, nem olyan dolgokra akarnak pénzt, amit nem akarnak megvalósítani, hanem a megfelelő megközelítésre van szükség. Meg kell vizsgálni, hogy milyen területen, milyen ágazatban, milyen régióban működnek ezek a KKV-k, és ott mik a szükségletek. Azt kell tehát eh, biztosítani, hogy a kozme eh, alapban lévő pénz megfelelő eh, programokra eljusson. A regionális politikáért felelős biztossal próbáljuk célzottabban megvalósítani a finanszírozást. Tudjuk, hogy sok tagállamban már korábban is a pénzek, amelyeket elkülönítettek a KKV-knak, KKV-kra, ezek, ezek célzott pénzek voltak, és megfelelő célra is költötték el őket. Önök említették a PPP-ket is, ezeknek nagy támogatás, ezek nagy támogatást érdemelnek. Tudom, hogy nem túlságosan népszerűek a tagállamokban, pedig megismer, megértemelik a támogatást. Erikson képviselő. Köszönöm szépen. Itt vagyok, itt vagyok, önnel szemben, önnel szemben vagyok, a hatodik sorban. Középen vagyok. Az emberiség számára fontos kérdés az, hogy le tudjuk-e csökkenteni a forrásokra való hagyott a, a, a kiszolgáltatottságunk, amely az alapanyagokra vonatkozik. Tehát a fosszilis energia hordozókra gondolok. Ön szerint kell-e valamit tenni azért, hogy a foszilis hordozókra alapuló ö, el, gazdaságunk megváltozzon, és inkább a megújuló energiaforrásokra hagyatkozzunk, hiszen nagyon sok fosszilis energiahordozó előbb-utóbb kimerül majd, tehát nyilvánvalóan változásra lenne szükség. Válasz. Szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy számomra az ipar, az iparosítás, illetve az iparpolitika nem összeegyeztethetetlen a fenntartató fejlődése vagy a környezet védelemmel. Tehát az európai szinten eddig elért e, e, eredményeknek nem mond ellent az iparpolitika. Azon tagállamok, akik a szén, szenet részesítik előnyben, a saját döntésük alapján teszik ezt meg, ugyanakkor be kell tartani a környezetvédelmi normákat is. Nyilván így fejlettebb, innovatívabb technológiákat kell felhasználni azoknak, akik szénnel dolgoznak, többet kell költeniük az innovációra, így lehet azt ellensúlyozni, hogy az ilyen forrásból származó energia is tiszta legyen. De Nincs ellentmondás a két dolog között, szükség van az iparra is, és a környezetvédelemre is. Pa, pan Marco Zulo. Pan Ma- Marco Zulo következik. Elnézést, nem, nem volt bekapcsolva az imént a mikrofonom. Tisztelt biztos jelölt asszony! Ismételten elmondta majd, hogy nulla toleranciát, e, nulla toleranciá elvét fogja majd felhasználni a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban. Sajnos ez, a szolg, ez az irányelv nem sokat segített az egységes piacon, sőt, láthatjuk azt jelenleg, hogy milyen kritikus pontjai vannak a szolgáltatás irányelvnek, ezeket nem feltétlenül lehet elelőletni 8 évvel ezelőtt. Gondolok például a mozgóárusokra vagy a kézművesekre és nyilván rosszabb, rosszabb helyzetbe hozzák, a, vagy káros hatással vannak a polgárokra is. Jó lenne, hogyha az embereket szolgálná a szolgáltatás irányelv, és nem absztrakt elveket. Véleményem szerint ezt mindenképpen felül kéne vizsgálni, hogy megfeleljen az emberek szükségleteinek. A KKV-k is így gondolkodnak, és remélem őket meghallgatják majd. Mi a véleménye mindenről? Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Szerintem nem érdemes olyasmit megvál, megváltoztatni, amit még nem hajtottak végre teljes mértékben. Meg kell várni a felülvizsgálatot, és akkor fogjuk megmondani, hogy miért van késlekedés, vagy miért nem működik teljes mértékben a végrehajtás. Hát ez a lényegi kérdés. Miért vannak olyan, jogá, miért vannak olyan tagállamok, akik a, a szolgáltatási irányelvet nem hajtották végre, és valóban a nulla tolerancia elvét fogom alkalmazni. Aztán, hogyha elemeztük a piacot, megnéztük a kutatásokat, akkor lehet, hogy azt találjuk, hogy megvannak annak az okai, hogy ezt az irányelvet nem vitték véghez, de ez még nem jött el ez a pillanat. Jelenleg azt kell elérnünk, hogy minden tagállam ezt bevezesse. Köszönöm szépen, Benzten úr következik. Köszönöm szépen, megköszönöm ezt a kiváló bevezetőt, köszönöm, hogy a KKV-knek jobb, újabb finanszírozási eszközöket ítélt. A Kozmét említette 2,3 milliárdos költségvetése van, ez nem túlságosan nagy, ahhoz képest főleg, amit a beruházási bank, illetve a beruházási alap adhat. Lenne egy konkrét kérdésem. A közpénzekről sokat beszéltünk. A bizottság vajon vizsgálja-e azt, hogy diversifikáltabbak legyenek ezek az alapok, Esetleg a nyugdíj alapokat is föl lehet használni arra, vagy más típusú alapokat, hogy a kkv knek ezzel hitelt tudjuk biztosítani. Köszönöm szépen, hangzik a válasz. Felsoroltam már számos lehetséges eszközt. Ön említette a koszmét, hogy ez csak 2,3 milliárdos költségvetéssel bír. Hát hát idézem emlékezetébe, hogy regionális alapok is léteznek. Lengyelországban, ez ugye egy ország, 5 milliárd euró jut a regionális alapokból a vállalkozásoknak. Ja, regionális alapokból nem csak egyetlen ország részesül, ezeket kéne megfelelően felhasználni, de mindent megteszek azért, hogy a bankrendszertől eltérő alternatív finanszírozási módokat találjak, Tehát meg el kell azt érni, hogy ne csak közpénzeket használjunk fel, hanem egyéb forrásokat is keresünk majd, de mellett elkötelezem magam. Köszönöm. Eduard Martin. Köszönöm, Edward Martin következik. Köszönöm, köszönöm szépen, üdvözlöm. Az olasz elnökség és az Európai Bizottság szeretné elérni azt, hogy az ipari termelés a GDP 20%-át adja 2020-ra Európának, azonban ehhez megfelelő eszközökre van szüksége, amelyek igazságosak is. Hogyan szeretné ezt a célt elérni, és annak, és mm, kíván-e kötelező érvényű intézkedéseket bevezetni? Milyen jogi eszközöket kíván ezzel kapcsolatban alkalmazni, intézkedéseket alkalmazni? Milyen sürgős intézkedéseket kíván hozni a arra, hogy olyan tömeges ipari termékek és áruk érkeznek az Európai Uniós piacra, amelynek a, amelynek a, ezeknek a létrehozása, előállítása nem felel meg az Európai Uniós sztenderdeknek. Ezzel kapcsolatban fontos VTO-s szabályok is vannak. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy érvényesítsük az Európai Uniós normákat, amelyek egyébként nem állnak meg a határon? Köszönöm szépen! Igen, valóban említettem általánosságban az ipari ágazatot, hogy munkahelyek szűnnek meg ezen a területen, a termelésről beszéltem. 2015-ben, ahogy ezt már említettem, egy ütemtervet fogok bemutatni, amely ütemterv kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan lehet az újraiparosítást megvalósítani Európában. Nyilván ez a célkitűzés, amelyet megfogalmaztunk, ez a 20%-os célkitűzés, ez nagyon fontos mindannyiunk számára. Emlékeznünk kell arra, hogy milyen úton kívánunk eljutni ehhez a célhoz. Nem lehet minden eszközt elfogadatnak tekinteni. Például, tekinteni például a szociális sztenderdek csökkentése nem elfogadható. De az energiahatékonyság példá, javítása például, vagy a nyersanyag haték, felhasználás hatékonysága mindenképpen jó eszközök lehetnek, vagy a jobb képzés, oktatás. Azt hiszem, hogy ezeket az aspektusokat kell a foglalkoztatásért felelős biztossal közösen kidolgozni. A, egy adott területen az ipar szükségleteihez kell igazítani a készségeket, képességeket. Ilyen intézkedéseket kívánok benyújtani 2015 elején az ütemtervben. Azt gondolom, hogy az ipar, és ez nem csak az én véleményem, az ipar az egyik legfontosabb forrása az innovációnak, ami az energiát, az, a nyersanyagokat illeti. Ezt az ösvényt kívánjuk választani. Köszönöm szépen. Most pedig azt kérem, hogy egy kicsit forduljon hátra Bienkowska asszony, mert itt a társelnökön fog föltenni önnek egy kérdés, kérdést. Victoria Grace Ford, megadom önnek a szót. És Köszönöm szépen. Hát időnként még mi is megkapjuk a lehetőséget a feltelésre. Ön beszélt arról, hogy elkötelezte magát az üzletbarát jogszabályok, illetve a jobb minőségű jogszabályok mellett. A múltban gyakran előfordult, tehát néha előfordult, hogy a bizottságtól olyan javaslatok születtek, amelyeknek nem volt pozitív a hatástanulmánya, és előfordult, hogy ilyen, hatás, vagy ilyen javaslatokhoz egyáltalán nem készült hatástanulmány. Tudna-e minket biztosítani afelől, hogy ez nem fog megtörténni a jövőben, és tudja -e garantálni, hogy valamennyi javaslat mellett ott lesz a hatástanulmány? És amennyiben mi, parlamenti képviselők a munkánk során fényderítünk arra, hogy hibák vannak a hatástanulmányban, vagy esetleg bizonyos szempontokat nem vettek figyelembe, készen állnak-e arra, hogy ezeket a javaslatokat a bizottság újra megvizsgálja, hajlandó ön-e ezekkel a javaslatokkal visszamenni a bizottsághoz, és újra megvizsgálni ezeket. Köszönöm, elnök asszony! attól tartottam, hogy egy rettenetes kérdést kapok, de könnyűt kaptam, igennel válaszolható, köszönöm szépen. Kiváló, mondja az elnök úr, Tájékoztathatom önt, hogy társelnök asszony kérdésével együtt. Most én el is vesztettem az elnöki szerepemet, mert ő fogja az utolsó részt elnökölni. Köszönöm, kedves Jerzsi, mondja Vicky Ford. A liberálisok képviseletében következik a designierte... Köszönöm szépen, Toirer úr következik. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony. Ön említette a KKV-ket és a gyógyszergyárakat, illetve az alvállalkozókat, amennyiben jó volt a fordítás. Vannak olyan KKV-k, amelyek rendkívül, például a géntechnológiában, biotechnológiában, az orvosi technológiában, a gyógyszer technológiában nagyon kutatásintenzív munkát folytatnak, de gyakran admiatt panaszkodnak, hogy nem elég a kutatási szabadság, és nagyon nagy terheket rórájuk a bürokrácia. Képes, kész-e a, ezt a bürokráciát kritikusan megkérdőjelezni, és olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek a kutatás szabadságát visszaadják, és a KKV-kat megmentik ebből a bürokrácia karmaiból. Másodszor felmerül az a kérdés, hogy a TTIP egyezményt hogyan látja az USA-val. Itt, mint ipari biztos adott esetben felkívánna lépni aktívan, hogy az ipar érdekeit, európai ipar érdekeit megvál, megvédje. Köszönöm Köszönöm. Válasz. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ami a e, gyógyszergyárakat illeti, hasonlóan más KKV-khez, ezeket e, ezekre különös figyelmet kell fordítani, de egyébként igaza van, ami ezt a konkrét ágazatot illeti. A az innovatív kis vállalkozásoknak a száma, olyan vállalkozásokról van itt szó, amelyek nagy változásokat jelenthetnek, új kezelést, új gyógyszert fedeznek fel. Nos, ezen ágazatban nagyon viszonylag magas a KKV-k száma. Igen, a válaszom igen, támogatni kívánom őket a, a bürokrácia csökkentésében, különös tekintettel arra is, hogy javítani kívánom a hozzáférést a kutatási piachoz, a kutatási lehetőséghez. A második kérdés mire is vonatkozott? A második kérdés, mondja Toyer képviselő, a TTIP-re vonatkozott. Igen, válasz. Igen, természetesen. De sajnos, amikor az eredeti beszédemet tartottam, a bevezető beszédemet tartottam, nem volt elég időm, és nem tudtam kitérni el a kérdésre, de igen, természetesen, az, hogyha megkapom az önök támogatását, akkor az egyik, egyik legfontosabb feladatunk az lesz, hogy biztosítsuk, hogy például a autógyártás, motorgyártás kérdésében a TTIP tárgyalás során az európai érekeket vegyük figyelembe. Lára Komja néppártból. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony. A szavaiból értékelve remélem, hogy ön tartalmilag is olyan elkötelezett lesz, amennyire elmondta. Vannak olyan országok, amelyek a fizetési késedelmekkel kapcsolatos irányelmet átültették a joggyakorlatba, de nem alkalmazzák. Olaszországban például így van, és 5000 cég megy csődbe azért, mert a, egész egyszerűen nem alkalmazzák ezt az irányelvet, és a késedelmek miatt nem kapják meg a pénzüket. Tehát hogyan gondolta megközelíteni ezeket a tagállamokat? És kompenzációt kaphatnának-e ezek a cégek mondjuk az adókedvezmények terén, vagy máshol. Elnézést a, az olasz szójátékért az úgynevezett Bolkenstein irányelvvel kapcsolatban kérdezték, de nem emlékszem pontosan, ugye itt nem arról van a szó, hogy az a probléma, hogy nem ültették át ezt az irányelvet, vannak, akik átültették, mások viszont olyan helyzetben vannak, hogy módosítaniuk kell a hazai jogszabályokat, hogyha meg akarják védeni az érintetteket, bezárom mindjárt, befejezem elnök úr, tehát hogyha meg akarják védeni a vállalkozásokat. Mi történik, és az elnök úr el is veszi a szót. Thank you for the answer. Tessék a válasz lehetőség. Köszönöm szépen. Rengeteg információ van, amely mind azt mutatja, hogy a szolgáltatási irányelv valóban eredményes volt, és sikerült az adminisztratív akadályok és egyéb akadályokat csökkenteni a kis és középvállalkozások számára. Ettől függetlenül én továbbra is figyelni fogok, meg fogom hallgatni az érintetteket, a tagállamokat, és továbbra is tájékoztatni fogom őket a meglévő akadályokról, illetve felhívom a figyelmüket arra, hogy hajtsák végre ezt az irányelvet. Az elkövetkezendő hónapokban a bizottsági vizsgálati eredményeket szeretném felfrissíteni. 2012-ben készült egy hatástanulmány a szolgáltatási irányelvről. Tudom, hogy vannak olyan tagállamok, közöttük Olaszország is, amelyek már átültették egyszer ezt az irányelvet, tehát kiigazították a jogszabályaikat. Most pedig zajlik a párbeszéd az Európai Bizottság és Olaszország között arról, hogy Olaszország további változtatásokat eszközöle a jogszabályokon, vagy sem. Tehát mondom, ez további párbeszéd tárgya lesz majd az Európai Parlament és az olasz kormány között is, mert igaza van, vannak olyan tagállamok, amelyek esetében több lépésben kell ezt megoldani, de arra számíthat, hogy a jövőben én ezt meg akarom oldani. Az utolsó tíz kérdés következik, úgyhogy, és most Sergio Cofferati a szocialistáktól. Köszönöm szépen. Pienkapszka asszonyon tudja, hogy az európai intézményeknek fel kell, elő kell vizsgálniuk a 2020-as stratégiát. Én azt szeretném tudni, hogy ön ehhez a munkához hogyan kíván hozzájárulni, és különösképpen melyek lesznek a prioritási területek, amelyeken megkívánja erősíteni az e, belső piaci integrációt. És ha már itt tartunk, e, hasznos lenne az ön véleményét megismerni a belső piac külső dimenziójáról konkrétan a következőről. Mit gondol ön szerint a kölcsönösségi elvet alkalmazni kell harmadik országokkal szemben, mert ezt én fontosnak tartanám, különösképpen amikor bizonyos kulcságazatokat illet, illete ez az egységes piacon, ezeket már emlegették. A piaci hozzáférésre gondolok, a közbeszerzésre, a fogyasztók védelmére, a termékek biztonságára. Tehát a kölcsönösségi elv fontos, különösképpen a fejlett országokkal szemben. Ezt alkalmazni fogják? Bardzo dziękuję. E, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az Európa 2020-as stratégia meg kell, hogy találja az európai egységes piac fontos szerepét. Az én munkámban az egységes piac a szemeszter egyik pillére lesz, az európai szemeszter egyik pillére lesz. Azt is elmondhatom, hogy én mindenképpen gondoskodni fogok arról, hogy a közös piac az Európa 2020-as stratégiának lényegi eleme legyen. Ami pedig a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokat illeti, a bevezető beszédemben már említettem, hogy a kölcsönösségi alapelv és az, a közös kölcsönös előnyök elve két olyan alapelv, amelyhez mindenképpen ragaszkodni fogunk. Tehát én megismétlem még egyszer, kölcsönösség pontosan úgy, ahogy azt ön említette, alkalmazni fogjuk. Salini van EPP. Salini, ura, úr a Grazie. Il tema di cui parlo io è Köszönöm szépen. Az a téma, amiről én beszélnék, az acélágazat. Nagy kihívással néz szembe Európa ez az ágazat nagyon komoly nehézségekkel néz szembe. Az ágazatra komoly hatással van az energia rendkívül magas ára, és ennek a stratégiai szektornak a fejlődését akadályozhatja. És ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen komoly értékteremtő ez a szektor, és foglalko- munkahelyteremtő is. Olaszország, Németország, Ausztria, gyakorlatilag bármely tagállamot említhetném. Ezért kérdezem öntől, hogy van-e még arra lehetőség, hogy megfelelően ki lehetne egyensúlyozni ezeket az igényeket, hiszen az acélszektor fontos funkcióját figyelembe kell venni, és az ön tapasztalatára támaszkodjon, ön regionális fejlesztési miniszter volt, ön szerint a strukturális alapokat föl lehet használni az újraiparosítás megvalósítására? Dziękuję bardzo. E, sektor stalowy, o który pan poseł pyta. Köszönöm szépen. Az acéliparban 350 ezeren dolgoznak Európában, és valóban nagyon fontos ipari ágazat. Az előző biztosnak, Tajani úrnak köszönhetően most már az a helyzet, hogy van európai cselekvési terv az acél ágazatra. Ez a cselekvési terv együttműködésben készült a bizottság, a tagállamok és a szociális partnerek együttműködésével. A közös álláspontot tehát elfogadták ezek a partnerek, és a válságból kivezető útban megállapodtak nem csak európai, hanem nemzeti szinten is. A cselekvési tervben szereplő lépések fele már befejeződött, tehát ezekre már sor került. Én a tagállamokra mindenképpen nyomást fogok gyakorolni annak érdekében, hogy a saját hatáskörükbe tartozó feladatokat ellássák. Hadd ismételjem még egyszer, hogy az acélipar gyakorlatilag, az acéliparra is gyakorlatilag a közlekedő edények elmélete igaz hogyha azt mondjuk, hogy a gépjárműipart támogatjuk, és különleges lépéseket teszünk az építőipar támogatásáért, vagy azt mondjuk, hogy a megújuló energiákat erősítjük, mindez mindezek az ágazatok az európai acélipar potenciális vásárlói, fogyasztói. Tehát mind a két oldalt érdemes támogatni. Ami a regionális alapokat illeti, az acél ágazatban azt hiszem komoly potenciál rejlik, tehát itt több alapot is föl lehet használni. Gondolok az innovációra például, arra, hogy lehessen javítani az emberek képzettségét, vagy átképzék őket. Itt egyébként is magasan képzett emberekre is szükség van. Tehát ez egy lehetőség, és megtehető. Köszönöm, mondja Vicky Ford. Még egy mondat, mondja biztos jelölt asszony. Következetesen kell európai szinten végrehajtani ezeket az elveket. Griffin asszony következik a szocialistáktól. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos jelölt asszony. Egyre nagyobb a egyenlőtlenség a szociális, illetve területi téren. Jó lenne, hogyha a bizottság ezt prioritásként kezelni. Az ipar politikának úgy kéne megtörténnie, hogy, egyenlőtle, egyen, hogy az egyenlőtlenségeket legyőzze az összes európai közösségben, vidéken vagy városban. Nem megengedhető, hogy a növekedés, illetve a munkaerőpiac területén bizonyos régiók hátulkullogjanak. Tehát a szociális dimenziót is meg kell erősíteni az európai gazdasági kormányzásban, illetve az ipari politikában is kérdésem, hogy milyen intézkedéseket tesz majd azért, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségeket leküzdje a vállalkozások területén, illetve illetve az etnikai különbségeket, mit tesz azért, hogy a fiatalok, illetve a szegények is hozzájuthassanak új munkahelyekhez. Bardzo dziękuję. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Az ön által említett téma a regionális politika egyik célkitűzése, hiszen a regionális politika arról szól részben, hogy az egyenlőtlenségek ellen fellépjen, tehát egyforma ütemben kell nőnie a különböző régióknak, közösségeknek. Vannak olyan tagállamok, ahol nem kap elegendő fontosságot a regionális politika, pedig minden tagállamban működik. Vannak bizonyos régiókban növekedési problémák. Nem szeretnék most a béli tapasztalatomra támaszkodni, de a regionális politika kiválóan tud működni, megvannak benne az eszközök, ahol ezeket a szakadékokat, amivel ezeket a szakadékokat le lehet küzdeni, és az indokolatlan lemaradásokat ezáltal föl lehet dolgozni. Említett, hogy a különböző kisebbségek esetében, vagy a nemek közötti egyenlőség esetében is vannak problémák. Ezekkel az eszközökkel fel lehet lépni. A regionális politikáért felelős biztos kollégámmal fogok majd egyeztetni. Van ilyen területen egyébként tapasztalatom, úgyhogy valószínűleg ezt föl tudom majd használni. A nagyon fontos az önkormányzatokkal való együttműködés, illetve a különböző kisebbségekkel vagy kirekesztett csoportokkal kapcsolatban is föl kell használni ezt. Leginkább a rászoruló régiókra gondolok természetesen. Colin Langen következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony. A kérdésemet, a kérdésem a gyógyszer termékekre vonatkozott, de mások már feltették, úgyhogy mást fogok most kérdezni. szeretném megismerni azt a szemét, aki majd ezért a tárcáért lesz felelős. A politikai változások idején Lengyelországban ön nagyon fiatal volt. Milyen volt, milyenek voltak ezek a változások, és önben milyen benyomást tettek, hogy használja fel ezeket az élményeit, tapasztalatait? Hát ez egy nagyon meglepő kérdés, köszönöm. Én valójában a 89 utáni tapasztalataimat szeretném felhasználni. fölhasználni. Ha tapasztalatomról kell beszélj, beszéljek, hadd mondjam el, hogy 5 évig anyukáskodtam, és amikor a gyermekeim kicsit nagyobbak lettek, akkor tértem vissza a munkába. 94-ben 30 éves koromban kezdtem el az igazi karrierépítést, akkor kezdtem el igazán dolgozni, munkát vállalni, és azóta építem a karrieremet, alulról kezdtem, valóban nem minden poszton volt választott poszt, nem mindenhova megválasztottak, de saját erőmből értem el azt, amit elértem. Eleinte regionális politikával foglalkoztam, de az európai szakpolitikák nagy részét megismertem, hiszen a regionális politika mindenre kiterjed, a regionális politika mindent finanszíroz, tehát ipar, szociális kérdéseket, a különböző kisebbségek közötti különbségek problémájára is lehet eszközöket találni a, a regionális politikában. Tehát lehet, hogy nem mindenhez, mindenben kérdésben vagyok szakértő, de kialakult egyfajta véleményem mindenről, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos lesz majd ez a tapasztalat, és eh, hadd mondjam el, hogy nagyon jók a vezetői képességeim is. Köszönöm. Bardzo dziękuję za to pytanie, chociaż było trochę krępujące és megköszönöm a kérdést. Mária Grappini következik a szocialistáktól. Doamnă comisară desemnat, v-am ascultat cu multă atenție. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Biztos jelölt asszony, nagy figyelemmel hallgattam az ön hozzászólásait, és örülök, hogy ilyen későn kaptam szót, mert már sok, mindent, sok mindenre adott választ, de van két konkrét kérdésem nekem is. Nem minden országban vezettek be minden irányelvet, például a munkadő irányelve kapcsolatban felmerülhet a szociális dömping problémája az irányelvek végrehajtása során. Milyen intézkedéseket vezetne be annak érdekében, hogy megvalósuljon mindenhol az átültetés a dömping hatás nélkül. Másik kérdés, nagyon érdekes reszortot kap, de nem kaptam semmi új információt azzal kapcsolatban, hogy milyen új intézkedéseket tervez. Van-e valamilyen újítási javaslata? Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. A jövőbeni munkám során a szolgáltatási irányelv, illetve a szakképzettség irányelv, szakképzési szak képzettségekre, képesítésekre vonatkozó irányelv kulcsfontosságú témák lesznek. Mindent megteszek természetesen a józanész határain belül, hogy megvizsgáljam, hogy miért nem került sor az irányelvek végrehajtására. Azon, azon irányelvek, amelyeket európai szinten elfogadtunk, azokat végre kell hajtani. A tagállamok, az Európai Parlament együtt döntenek. arról, hogy bizonyos jogszabályokat elfogadnak, és elenged, elengedhetetlen az, hogy ezek végrehajtásra kerüljenek, és elfogadhatatlan az, hogyha nem hajtják végre őket. Természetesen lehetnek bizonyos akadályok, problémák, ezt meg kell vizsgálni, de ahogy mondtam, mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden lehetséges ösvényt felvázoljunk, amelyek a végrehajtási problémákkal kapcsolatosak és ezek leküzdését célozzák. A másik kérdését, hogyha megengedi még egyszer, eh, ha megismételni, igen, azok a projektek, amelyek nem valósultak meg, vagy milyen új újításokat tervez, igen, nem tudom elővarázsolni a nyulat a cilinderemből, de vissza kell térnünk a kezdeti kezdetekhez, meg kell vizsgálni ezeket a projekteket, nagyon sok forrás rendelkezésre, de nem használják fel mindegyiket megfelelően. Köszönöm szépen! Koeljó képviselő következik. Nagyon jó dolgokat mondott az egészségügyről, az egészségről és a biztonságról. Nos, mi most az ECO jogszabályról tárgyalunk a tanácssal, ez életeket menthet, ez eh, eh, hogyha egyesek azt mondják, hogy eh, nincsen szükség nagyobb Európára, akkor ez a jogszabály megmutatja nekik, hogy bizony, is, bizony hogy szükség van rá, hiszen ez jobb védelmet biztosít a polgárok számára. Kérdezem, hogy az ECO a jövőben prioritást képvisele, és és hogy mit kíván tenni annak érdekében, hogy ennek a végrehajtása késlekedés nélkül megvalósuljon, és, és hogy hogy megvalósuljon az e rendszer és benne az együttműködés a harmadik felek között is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az e-call rendszer bevezetése valóban prioritás. E, itt ugye a személygépkocsikról beszélünk, de mi az információkat illeti, amelyeket sikerült begyűjteni, e, e, hogyha a rendszer működik, akkor egyéb gépkocsi típusokra is kiterjeszthetjük ezt a rendszert, hiszen ez valóban életet menthet, és mindenképpen támogatásra érdemes mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyors konszenzusra jussunk a témában, és komolyan végig kell gondolni a, az, info, az adatvédelem, az információk védelme, a magán szférához való jog védelmét ezen belül. Mindezt tiszteletben tartva, és feltételezve azt, hogy az e-call rendszert nem használják, nem élnek vissza vele, arra, hogy bizonyos információkat monitorozzanak, ez nem fogja lehetővé tenni azt, hogy az emberek útvonalát nyomon kövessék, úgy kell legalábbis kialakítani, hogy ne legyen erre alkalmas. Ezt a ezt az eszközt, tehát minél, ezzel az eszközzel minél gyorsabban fel, lehet, fel kell szerelni a, gépkocsikat, ez elengedhetetlen. Köszönöm szépen. Öringer, Geringer asszony következik a jogi bizottságból. Nos, az én kérdésem lehet, hogy egy kicsit részletesebb. A kereskedelmi védjegyekkel kapcsolatos az Európai Bizottság 64 különböző delegált jogi aktust javasolt az Európai Uniós Szerződés 290-es cikkének megfelelően. A jogszabály kezdeményezés joga az Európai Bizottságé, és kivételeket tényleg csak kivételes esetekben lehet megengedni. Ezen kritikus pillanatokban az Európai Parlament megengedte ezt a jogtranszfert az Európai Bizottságnak, azonban az Európai Tanácsnak más a véleménye ezen irányelv rikasztjával kapcsolatban. Ez szerint 291-es cikkhez kell ragaszkodni, amely az Európai Bizottság végrehajtó hatalmát hangsúlyozza. Az ön véleménye szerint mely pontot kell itt figyelembe venni, ami a delegált jogi aktusokra vonatkozik, az szellemi tulajdonjogok, és a védjegyek tekintetében. Köszönöm. Bardzo dziękuję. E, po pierwsze muszę powiedzieć, że e, wprowadzenie. Köszönöm szépen. Először is azt gondolom, hogy a kereskedelmi védjegyek e, bevezetése a hozzáférhető és kompetitív védjegyek bevezetése nagyon fontos dolog a KKV-k számára. Ez az egyik legfontosabb prioritásom lesz, lesz hogy elérjem hogy a védjegyekkel kapcsolatos reform bevezetése felgyorsuljon. A e, téma, amit említett, ez e, ismert számomra. Tudom, hogy az Európai Bizottság e, delegált jogi aktusokon keresztül is működik. Ez a bizonyos rugalmasság biztosítása volt ennek a célja a nem kulcsfontosságú témákkal kapcsolatban, és azt is tudom, hogy párbeszéd folyik a témával kapcsolatban. Mindazonáltal meg vagyok győződve arról, hogy ebben az esetben, ebben a konkrét esetben, ezen rendkívül fontos esetben a védjegyek, eh, a KKV-k vonatkozó védjegyek esetében a józanész kell, hogy vezéreljen bennünket. Most nem tudom megmondani, hogy mi lesz az a megoldás, amihez igyekszünk eljutni, de így, ígérem, hogy minden hatalmamban állott megteszek annak érdekében, hogy minél gyorsabban szabályozzuk ezt a kérdést. Így két fél között kompromisszumra kell jutni, úgyhogy nem érdemes tovább húzni ezt a kérdést. Az utolsó három kérdés következik. Szvivka képviselő a jogi bizottságból, néppárt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most Nagyon fontosnak tartom az új technológiák és a KKV-k működésének védelme érdekében az tulajdonvédelmét, és nagyon fontos itt az emberi erőforrás. Szellemi tulajdonjogokról van szó, szellemi tulajdonjogok, a védjegyek, a származási megjelölések, ezek rendkívül fontos értéket képviselnek a, a vállalkozások életében. Milyen milyen egyszerűsítést kívánnak a KKV-k esetében a szellemi tulajdonjog védelme érdekében elérni? Köszönöm szépen. Nos, ez a terület számos aspektust felvett, amelyek különböző szinten jelennek meg. Az első a szabadalom, az európai szabadalom, amely 80%-kal csökkenteni a jelenlegi szabadalmi bejegyeztetéshez képest a költségeket. Sajnos azonban számos ország nem fogadta el, nem vezette be a megfelelő jogszabályokat, hasonlóan a szolgáltatási irányelvhez. Az én feladatom az lesz, hogy minél gyorsabban hajtsuk végre ezeket a jogszabályokat. Ami a védjegy reformot illeti, ez, ami, ez egy olyan téma, ami éppen most merült fel. Azt hiszem, hogy közelebb jutottunk már a, a lezáráshoz, a, a dolog lezárásához ez egy kulcsfontosságú kérdés a KKV-k esetében, úgyhogy minél gyorsabban megegyezésre kell jutni. Meglátjuk, hogy milyen specifikus, konkrét megoldásokat lehet ebben a témában javasolni. Nagyra értékelem a földrajzi eredeti meghatár, meghatározásokat vagy megjelöléseket, ezek nem kötelező érvényűek, de azt mutatják, hogy megmutatják azt, hogy milyen régióból érkezik egy adott termék, és európai régiók szintjén is ez egy üdvözlendő szabályozás. Úgyhogy ezen a területen fenn kell tartani a tempót. Végül pedig, ami az egyezmények bizalmas jellegét illeti, nagyon fontos a KKV-k számára, ez azon KKV-k számára, akik nem tudják, amelyek nem tudják megengedni a szabadalom bejegyzést. Köszönöm szépen, Glenis Wilmot az Envi Bizottságból. Köszönöm szépen. Jelentéstevő vagyok a az orvosi eh, eszközök és eh, a klinikai tesztek témájának, ez mind a kettőnek nagy hatása van a paciensek életére. Juncker úr azt gondolja, hogy a gyógyszerekkel és az orvosi eszközökkel jobban tud foglalkozni az e, ipari e, biztos, mint a e, vállalkozási biztos. Itt nem arról van szó, hogy, hogy pénzt kell ebből csinálni, hanem az egészségről szól ez. Ami a klinikai teszteket illeti, az átláthatóság elengedhetetlen, hiszen a páciensek élete védelmében ez nagyon fontos hajlandó-e e, elkötelezettséget vállalni a transzparencia intézkedések mellett, és másodszor, mivel az orvosi eszközök jogszabályokkal e, foglalkozó tárgyalásokon is részt, veszem, részt veszek, egyetérte azzal, hogy nem a legjobb arra, hogy a hogy az orvosi eszközök és az gyógyszerek felügyeletét ellássa, hanem sokkal inkább az egészségügyi biztos reszortjába kellene, hogy tartozon ez a téma. Első kérdés, ami az átláthatóságot illeti és a klinikai eh, tisztiket illeti, teszteket illeti, nyilván az Európai Bizottság támogatja ennek az átláthatóságot, és az Európai eh, Orvosi eh, Eszköz, Orvosi Termék kezdeményezés nagyon fontos ebben az összefüggésben, de persze meg kell nézni, hogy ezen másik oldalon mi a helyzet az adatokkal való visszaélés tekintetében? Az új szabályozás, amely a klinikai tesztekre vonatkozik, megfelelő egyensúlyt biztosít, amellett, hogy egyrészt támogassa a klinikai teszteket, másrészt viszont nagyon magas szintű sztenderdeket valósítson meg a személyes adatokkal és ezek védelmével kapcsolatban. Nyilván együtt fogunk működni a tagállamokkal és az európai gyógyászati eszköz ügynökséggel, hogy ezen problémákat megoldjuk. Ami a gyógyászati eszközöket illeti, ami a gyógyászati eszközök kérdését illeti, az Európai Bizottság szolgálatai elemezte az egész helyzetet, ami a mellimplantátumokat illeti, e, e, ezt a kérdést is, és a végén úgy döntöttek, hogy ami az gyógyászati eszközöket illeti, nem ö, ugyanazokat, tehát ami az implantátumokat illeti, nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak ezekre, mint a gyógyászati eszközökre, de rendkívül szigorú előállítási ellenőrzések, termelési előáll, ellenőrzések vonatkoznak rájuk. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés Róza Estaras Ferragut, Néppárt Transport Bizottság. Gracias, Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony a turizmussal, az idegenforgalommal kapcsolatos a kérdésem. Európa a legkedveltebb turisztikai célpont a világon, és évente ez 10 millió munkahelyet jelent. Ahhoz, hogy fenntartsuk ezt a vezető szerepünket, ehhez számos kihívást kell kihívással kell szembenézünk, ugye ez a parlament is illetékes ebben a kérdésben Lisszabon óta, Ugye számos jogszabály született, volt egy olyan elképzelés is, hogy Európán belül legyen egy közös márkajelzés, amely a megbízható és mindenki által elismert szálláshelyeket és egyéb turisztikai turisztikai helyszíneket illet. Aztán nagyon fontos a, turizmusban az is, hogy megfelelően odafigyeljünk a különböző csoportokra, például az idősekre, vagy a mozgáskorlátozottakra, vagy fogyatékkal élőkre. Ezzel kapcsolatban gondolta valamilyen e- európai egységes normára? Aztán az új technológia kérdése is fölmerül itt. Tehát összefoglaló kérdés, gondolt egy közös európai normákra a turizmus területén. Bardzo dziękuję za to pytanie. Köszönöm szépen a kérdést. Szándékosan utaltam az idegenforgalomra, mint olyan területre, amelyel foglalkozni fogunk. Európa a legkedveltebb turisztikai célpont, mert az emberek fele Európába utazik, a turisták fele Európába utazik. Nyilvánvalóan tehát európai szinten kell ehhez fogni. Például a szállodák be, ugyanakkor a szállodák besorolása tagállami vagy helyenként regionális hatáskör. Ugyanakkor mégis sokat tehetünk európai szinten. Például az idegenforgalmi vállalatokat ugyanúgy kezeljük, mint a többi vállalatot, KKV-t, tehát ami beruházást, képzést, finanszírozást, szakmai továbbképzést illeti, az összes erre, ide vonatkozó csomag rájuk is érvényes. Konzultációt fogok kezdeményezni az összes érintett féllel, annak érdekében, hogy egy programot, vagy egy stratégiát dolgozzunk ki az európai turizmusról. De nem szabad közben elfelejtenünk, hogy milyen fenntartásaink lehetnek, tehát hogy a legfontosabb döntések az idegenforgalom területén mégiscsak regionális és tagállami hatáskörbe tartoznak, ebben nyilván nem akarunk beavatkozni, de ez annyira fontos ágazat Európában, olyan sok embernek ad munkát, hogy bizonyos kérdésekben érdemes európai szinten is fellépni. Nyilván új jogszabályok nem születnek majd a turizmus turizmussal kapcsolatban európai szinten, de lehet, hogy az olasz elnökség során történnek majd változások,